Jó napot kívánok mindenkinek a foglalkoztatási szakbizottság ülésén. Először is az elnöki közlemények. Minden nyelv rendelkezésre áll, a finn, a bolgár és a horvát kivételével. Kettes napi rendi pont, intézményközi tárgyalások. A harmadik trialógust folytattuk le az IESS-ről, a Szociális Statisztika rendelettervezetről, Meszedics Tamás az előadó. Május 16-án került erre sor. El sikerült egy sor kérdésben előrelépést elérni, többek között a delegált és az végrehajtó jogi aktusok kérdése ugyanakkor nyitva marad. E, itt még egy-két kérdést tisztázni kell. A következő három oldalú Tárgyalásra május 31-én délelőtt kerül sor Strasbourgban. Ami pedig a CMD2-t, tehát a munkavállalók karcinogének és mutagénektől való védelméről van szó. Ezen jelentés, melynek előadója Claude Roland, második trialógusa és harmadik trialógusára május 17-én és 23-án került sor. Minden kulcskérdés sikerült felvenni a oldalú tárgyalások során, és előrelépést lehetett elérni. Technikai szinten június elején végezzük el a munkát. Egy-két kérdés még nyitva maradt, többek között a dízel kérdés, és erre majd a harmadik háromoldalú tárgyalás során kerül sor június 18-án. Másodszorban az ügynökségekről szóló háromoldalú tárgyalások. Itt is előrelépés sikerült elérni. Több háromoldalú tárgyalást folytattunk le. Egy sor kérdés továbbra is megoldandó és nyitva áll. Június 5-én tartják a következő trialógust, vagy trilógust, vagy háromoldalú tárgyalásokat. Napirendünk harmadik pontjára térek rám. Szeretettel üdvözöljük Vladis Dombrovskiszt és Marian tyson a két biztost, akik azért jöttek el hozzánk, hogy eszmét cseréljünk velük a struktúrált párbeszéd keretén belül. Először tehát megadom az alelnöknek, Dombrovskis úrnak a szót, utána pedig Tyson biztos asszonynak, utána pedig megnyitjuk a vitát. Kérdezni lehet a képviselőknek. Önéje szó, Dombrovskis úr, tessék. Parancsoljon. Elnök asszony, igen tisztelt képviselők, köszönöm szépen a meghívásukat a struktúrált párbeszédben való részvételre. Egy év áll előttünk az európai választásokig körülbelül, és azt fogják a választók megítélni, a választások során, hogy mit értünk el a mandátumok alatt. Itt az idő, hogy most a teljesítésre koncentráljunk, meg kell erősíteni a politikai erőfeszítéseinket, azért, hogy a technikai akadályokat meghaladjuk, és minden nyitott munkát befejezzük. A szélesebb körű szociális gazdasági kontextusról szeretnék beszélni, és arról, hogy az európai, a szociális jogok európai pillérét és hogyan dolgoztuk ki, és az új több éves időszak, pénzidőszakban, tervidőszakban is hogyan milyen lépéseket teszünk. 2017-ben az elmúlt 10 évben a legjobban nőtt az európai gazdaság, 2007 óta minden tagállamban növekedést mutatott a gazdaságban, idén pedig továbbra is 2,3 átlagos GDP növekedéssel számolunk. Ezen változások megjelennek a munkaerőpiacon, a munkanélküliség szint, a 2008-as szintet már majdnem elérte, és a foglalkoztatási szint is. A 20. távú munkanélküliség és az ifjúsági munkanélküliség csökken, az államok finanszírozása jelentősen javult, és javult a beruházások helyzete, de vulnerabilitás továbbra is létezik kor továbbra is kockázati tényező és a részmunkaidős foglalkoztatás néha nem kívánt formákat ér el. A szociális fölfele mutató konvergencia kívánatos cél, éppen ezért az emberi erőforrásba kell befektetnünk, a strukturális reformokat kell megerősítenünk, és segítenünk kell abban a tagállamokat, hogy felelősségteljes fiskális politikát folytassanak az európai szemeszter folyamatán keretén belül végezzük ezt. Persze az európai, a szociális jogok európai pillére is megvizsgálja ezt, és mindezt érvényesítjük a több éves pénzügyi tervidőszakban. A Göteborgi csúcson múlt év novemberében a bizottság erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy egyrészt a fölfele vezető konvergencia, másrészt a társadalmi változások leképezése a szociális pillér szellemében történjen meg. Ez egy közös politikai erőfeszítés, és mind a tagállamok, mind a bizottság, mind az Európai Parlament fontos szerepet játszik. A bizottság a maga részéről teljesítette a feladatokat, kulcs kezdeményezéseket bocsátottunk útjára, például az átlátható és előrejelhethető munkakörülmények, vagy a mindenki számára vonatkozó szociális biztonság, dokumentum adta, hiszen biztos hogy mindjárt részletesen beszél ezekről a kérdésekről. Ami pedig a jogszabálytervezeteket illeti, az európai szemeszter fontos szerepet játszik a reformok ellenőrzése és a gazdaság fejlesztése tekintetében. Idén óta már az, e- a szociális jogok európai pillérét is figyelembe veszi a szemeszter. Nem akarok részleteikbe menni, hiszen az európai szemeszterről június 28-án az EKON szakbizottsággal való közös ülésünkön cserélünk eszmét. Az is fontos, hogy a fölfele való konvergenciát megerősítsük az EU-ban. Május másodikán a kollégium elfogadta a következő pénzügyi tervre vonatkozó javaslatát, ezt követik majd a konkrét finanszírozási programokra vonatkozó javaslatok, a terv realista, de becsvágyó figyelembe veszi azt is, hogy az EU-ban milyen politikai változások történtek. A köve, jövő költségvetése egyszerűbb, átláthatóbb, könnyebben kezelhető lesz, és figyelembe veszi a hagyományos és az új szakpolitikai prioritások egyensúlyát. Két külön szempontra szeretnék beszélni, egyrészt a konvergencia, illetve az emberek bevaló beruházás kérdésére. Egy új reform támogatási programot vezettünk be 25 milliárd euró értékében, értékben valamint a konvergencia eszközt, amelyel a tagállamokat támogatjuk, ezen felül egy új európai beruházási stabilizációs funkciót is bevezetünk, amely a back-to-back -back hiteleket biztosítja 30 millió euró értékig, amelyet az EU eh, vállal fedezetet rájuk. Ezen felül az emberekbe is beruha, továbbra is beszeretnénk ruházni, és ezért az bizottság egy új átfogó eszközt javasol az Európai Szociális Alap plusz több mint 100 milliárd eurós költségvetési ellátmányjal. Ezzel a szociális kérdések fragmentációt meghaladjuk. A kohéziós politikában ugyan megtakarítások érvényesültek, de az ESM finanszírozása 23-ról 27 ra nő. A Erasmus plusz 30 milliárd eurós támogatást ér, élvez. Az Európai Szolidaritási Alap 1,6 milliárd Európa milliárdos támogatást. A bizottság ezen felül pedig egy új alap felállítására is javaslatot tesz, az Investing Social Window névvel, ez az Európai Globalizációs Kiigazítási Alapot egészíti ki. Így tehát jobban tudjuk, célirányosabban tudjuk majd a munkaerőpiac változásait megszólítani támogatásokkal. A reformok és az új finanszírozási támogatással meghaladjuk a hiányosságokat, az emberekbe ruházunk be, és fenntartható gazdasági növekedés mellett kardoskodunk. Befejezésképpen tehát a feladatunk az, hogy a delivery-le, a teljesítésre koncentráljunk, mielőtt az elkövetkező európai parlamenti választások megtörténnek, a bizottság mandátuma lejár, számíthatnak rám is, és Marianra is, hogy egy célokat, célokért dolgozunk, és persze segítünk minél több jogszabályt útjára bocsátani. Köszönöm. Thank you, Valdis. Köszönöm, Valdis. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, egy szociálisabb Európát tűzött a zászlajára az Európai Bizottság és a Parlament együtt sokat ért el ezen a téren, sikeresen lezártunk az Európasz eh, a munkahelyek kiküldetésének irányelve témájában is lezártuk a oldalú tárgyalásokat. Ha megvan a politikai szándék, akkor a legkényesebb és bonyolultabb dossziék ügyében is meg tudunk állapodni, ezt bebizonyítottuk. Ehhez gratulálok és köszönetet is kell, hogy mondjak önöknek ezért az együttműködést. Nagyon sokat valunk még a ciklus vége előtt. Lássuk azokat a kezdeményezéseket, ugye? Először is a társadalombiztosítási rendszerek koordinációja, ez a három intézmény közös feladata. A TB koordináció átírt szabályai jól mutatják, hogy mi a tisztességes munkaügyi mobilitás mellett valóban kiállunk. Júniusban szeretnénk leszá- lezárni a maradék fejezeteket, és az intézményközi tárgyalások elindulhatnak ahhoz, hogy a jelenlegi parlamenti ciklus vége előtt lezárulhasson ez. Mi? háromszor is beszámoltam már a rákkeltő anyagokkal kapcsolatos irányelvről. Ez egy kötelező érvényi jogi keretet teremt. A második karcinogén trialógusra múlt héten került sor, illetve tegnap este egy újabb fordulóra is sor került. Annyit elmondhatok, hogy jó haladnak a tárgyalások, a dízel motorok károsanyag kibocsátására vonatkozó határértékek témájában a parlament által javasolt ö, ö, számokat alaposan megvizsgáljuk a következő forduló előtt. Az Európai Akadálymentesítési csomagot sem szabad elfelejtenünk, ami szintén fontos prioritás számunkra. Az intézményközi tárgyalások jól haladnak, de ezen a téren is tennünk-e valamit, hogyha komolyan gondoljuk, hogy a bolgár elnökség vége előtt megállapodni szeretnénk. Tudom, hogy a parlament megfelelő rugalmasságról és szándékról tett tanúbizonyságot a megállapodáshoz. A, remélem, hogy a tanács is e, ugyanilyen hajlandóságot mutat majd sok millió európai él eh, fogyatékkal, és eh, fontos, hogy az európai belső piacon ne zárjuk őket ki semmilyen lehetőségből. A magán és eh, szakmai élet összeegyeztethetőségére vonatkozó irányelv terén is megállapodás születhet. Ez nagyon fontos férfiak és nők számára, európaiak számára, illetve az európai versenyképesség szempontjából is hiszen 370 milliárd eurót veszít az európai gazdaság a munkaerőpiaci gender gap miatt. Ezért olyan fontos, hogy ezt a dossziét minél hamarabb lezárjuk. Átlátható és kiszámítható munkakörülmények, ez a következő javaslatcsomag, amely az európai eh, szociális pillérből indult, és a, eh, az úgynevezett prekárius munka vagy foglalkoztatás problematikáját próbálja részben megoldani. Júniusban remélhetőleg a tanácsban az általános megközelítést elfogadják, és e, nagyon reméljük, hogy 2019 tavaszára ez is elfogadásra kerülhet. A három oldalú ügynökségek kapcsán az EU OSHA, az Eurofant és SEDEFOP kapcsán az alapító rendeletek eh, munkája lezajlott. Ezek az ügynökségek fontos munkát végeznek, ezért van szükség arra, hogy a tanácssal minél hamarabb eh, megállapodjunk, hogy ezek a rendeletek felülvizsgálatra kerülhessenek. Az Európai Munkaügyi Hatóság, amely a következő napi rendi pont is, a mai ülésen erről bővebben ezért most nem szólnék európai társadalombiztosítási szám, amelyet az európai TB kártyát szeretne az Európai Parlament, ez a javaslat még nem került benyújtásra. Tudjuk a tagállami tapasztalatokból, hogy az előkészítő munka, a költség-haszon elemzések elengedhetetlenek, hiszen ez a siker záloga. Tisztelt képviselők, elnök asszony, elmondhatom, hogy együtt nagyon sok mindent elértünk már, és számítunk önökre az elkövetkezendő hónapokban is annak érdekében, hogy sikerrel záruljon a bizottság és a parlament mandátuma, hiszen meg kell, hogy be kell, hogy bizonyítsuk az európai polgárok számára, főként a választások előtt, hogy az szociális Európa igenis lehetséges, és itt van velünk. Köszönöm szépen mind a kettőjüknek, biztos úr, biztos asszony, mondja az elnök, biztosíthatom önöket arról, hogy mi is itt ebben a szakbizottságban azon dolgozzunk, hogy minél hamarabb lezáruljanak ezek a dossziék. A koordinátoroknak adnám meg ezen a ponton a szót. Elsőként a néppárt részéről David Kaza. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó reggelt kívánok mindenkinek, főként Dombrovskis és Tyson biztosoknak. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, mindig fontos számunkra ez az úgynevezett struktúrált párbeszéd. Többen lehet, hogy azt várják tőlem, hogy a munka és a magánélet összeegyeztethetőségéről szóljak. De hát ezt nem fogom megtenni, mert a kompromisszumos módosítókról még folynak a tárgyalások, az elkövetkezendő napok döntőek lesznek, ezért megpróbálok most biztonsági játékra törekedni, ahogy azt a sportban szoktuk mondani. De aztán el kell, hogy mondjam ezen a ponton, hogy a parlament az önök oldalán áll, biztos asszony, az probléma nyilván a tanácssal lehet ez ügyben. Erre már most fel kell készülnünk lelkiekben. Egy kérdésem lenne, ez pedig a munkaerő mobilitásával kapcsolatos. Az Európai Számvevőszék ez év elején a munkaerő mobilitás az Európai Unióban címmel készített egy jelentést. Kérdésem az, hogy az ebben szereplő ajánlások végrehajtását tervezik-e például, eh, hogy mérjék, vizsgálják azt, hogy milyen mértékben vannak tisztában az európai polgárok a munkaerő mobilitással kapcsolatos szabályokkal, hogyan kívánják javítani a munkaerő mobilitását, illetve a munkerőpiacok kiegyensúlyozottságát hogyan kívánják javítani illetve hogy az Európai Unió támogatási programjai hogyan segíthetik el a munkát ezen a területen. Ezek a kérdéseim. Köszönöm szépen. Köszönjük, Kásza úr. Agnes Jongeriusnak adom meg a szót a szociálista frakció nevében. Köszönöm szépen. Azért jöttem a mai ülésre, hogy a work-life balance témáról valamit halljak David Kazától, de hát viccet félretéve akármennyire fontos téma is ez, a magán és a szakmai élet összeegyeztethetőségének témája ügyében párhuzamosan folyik a munka, ezért most másról kérdeznék. Um, uh, partly mentioned, partly uh, not mentioned. We are all aware that we only a... egy év van hátra, vagy már egy év sincs hátra az európai parlamenti választásokig. Uh, jó néhány nyitott dosszéval van még dolgunk, főként a mi szakbizottságunkat érintő témák ügyében. E, sürget minket tárt az idő. Tyson asszony a társadalom, Európai Társadalombiztosítási Szám ügyében szeretnék többet hallani öntől, Ön azt mondta, hogy fontos az előkészület ahhoz, hogy jó legyen a munka, de e, ennél többet tud még ígérni? Tehát a mandátum lejárta előtt legalább benyújtják majd a javaslatot? Ez alapvetően a mobilitási csomag részét képezi. Csalódnunk kellett, hogy a márciusi javaslat csomagban ez nem szerepel. Tud-e garanciát adni bármifélét arra, vonatkozóan, hogy mikor érkezik be az a javaslat a parlamenthez. Van még egy dolog, amiről nem beszélt, ez pedig a gyermekgarancia alap vagy program. Nem tudom, hogy emlékszik-e arra, hogy az első meghallgatás óta ö, ö, folyamatosan kérjük a szocialista frakció nevében ezt a ö, gyermek nevelési támogatási garanciát. Szeretnénk, hogyha a ciklus lejárta előtt, parlamenti ciklus lejárta előtt lenne valami érdemi e, elmozdulás ezen a téren. Az előkészítő intézkedésből sokat tanultunk, ezeket mikor és hogyan kívánjuk átültetni a gyakorlatba. Köszönjük, következő hozzászólónk Ulrike Trebezeus az ECR frakció nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt biztosok, Dombrovski szúr, Tyson asszony. A jelenlegi időszakban egy-két becsvágy jó javaslatot kaptunk. Ezek, ezek közül sok a szociális jogok pilléréről szóló nyilatkozaton alapulnak. Ezzel kapcsolatban van két kérdésem. Egyrészt az Európai Adatvédelmi Rendelet egy nagy és becsvágyó jogalkotói projekt, de komoly probléma a végrehajtása. Tehát a jó, jó jogszabály lehet becsvágyó, de fontos, hogy végrehajtható legyen. Kérdezem, hogy tényleg okos dolog-e a ciklus végén egy csomó új jogalkotói kezdeményezést megjeleníteni. Azt láttuk például, hogy a szolgáltatói kártya ügye megbukott a parlamenten. Nem lett volna e célra vezető korábban kezdeni ezt a kezdeményezést, és megfelelő hatástanulmányokat készíteni. A legjobb szándékkal is inkább eh, hiba, eh, hibának tűnhet fel, hogy a ciklus vége előtt még nagyon gyors eredményeket akarnak végigvenni a társjogalkotókon. Második kérdésem. A szociális jogok európai pillére egy csomó jogalkotói javaslathoz vezetett, például az Európai Munkaügyi Hivatal felállítása, erről ma még szó lesz, vagy az átlátható és megbízható munka feltételekről szóló javaslat. Figyelembe véve ugyanakkor ugye a szociális jogok európai pillére csak egy nyilatkozat, az a benyomásunk, hogy itt a nyilatkozatot túllépik, és úgy tűnik, hogy a nyilatkozatból kötelező jogszabályokat akarnak akkor kikovácsolni. Nem, a, nem gondolják -e, hogy a pillér rendben van, akkor ha nincs, nem szólalhatok fel, akkor ennyi volt a kérdésem, várom a válaszokat, köszönöm. Köszönjük szépen. Ennél Sambon úr, vagy Labajova kollégák nincsenek itt. Ilyen módon a Gu NGL nevében Hmm, adja meg a kérdező szót. <clears throat> Köszönöm szépen. Köszönöm a bevezető adásokat. Egy témáról szeretnék beszélni, amelyet nem említettek, nem vetették fel, de remélem, hogy erről beszélni fog a szociális jegyzőkönyv kérdését. A szociális jegyzőkönyv elképzelése az, hogy a munkavállaló jogok öm, hordozhatóak lesznek. Az európai szakszervezetek és a tagállamok és az Európai Parlament is síkra szállt emellett. Hogyan látja ezt a javaslatot a bizottság? Várhatunk-e még egy erre vonatkozó javaslatot a bizottság részéről? Második kérdésem pedig a társadalombiztosítási számokat illeti. Van-e már tervük erre vonatkozólag? Meg tudják-e mondani, hogy a javaslat mikor készül el? Jean Lambert asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Először is a dízel és a karcinogének kérdésében mondottakat üdvözlöm, hiszen egy-két ágazaton, ágazatban ez komoly kihatással van, és komoly közegészségügyi kihatása van. Tehát a leghatározottabb eredményt várjuk Önöktől. Egy kérdést szeretnék felvenni, felvetni az MFF, a több éves pénzügyi terv kapcsán. <clears throat> Mégpedig Azért, mert úgy értelmezzük, hogy a horizontális elvek jelenleg úgy tűnik, hogy meggyengültek, ezért üdvözlöm azt az elkötelezettségüket, hogy a partnerségre vonatkozó, a többszintű kormányzás partnerségére vonatkozó kötelezettségeket betartják, és biztosítják, hogy a horizontális elvek között az egyenlőség és a diszkrimináció tilalma továbbra is érvényesüljenek, valamint Tyson asszonya nemek közötti egyenlőtlensége problémát is felvetettem, tehát a nemek közötti egyenlőtlenség és a diszkrimináció tilalma olyan problémák, amelyeket horizontálisan kell kezelni, a fenntartható fejlődés is egy olyan kérdés, amelyet a jövőben való utazásunk során komolyan kell venni. Kérdezem, hogy nincsen határozatabb javaslatok arra, hogy az ENSZ fogyatékkal élők, élő emberekre vonatkozó egyezményének be nem tartásával kapcsolatban egy komolyabb szankción gondolkoznak ez új MFF jogalkotói időszakában. Köszönöm. Az FDD nem képviselteti ma reggel magát? az ENF sem képviselteti magát. Ilyen módon már is megadjuk a biztosoknak a szót, utána pedig sokan kérik a szót. Először tehát megadom a két biztosnak a szót. Dombrovski szót parancsoljon. Uh, uh, members, uh, thank Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, ezeket a kérdéseket. horizontális jellegű kéréseket, kérdéseket fogok tárgyalni, és Máriánra hagyom a konkrét javaslatokkal kapcsolatos kérdéseket. Először a munkaerő mobilitásával kapcsolatos témára reagálnék. és a bíróság ajánlásaival kapcsolatban szólnék. Gondolom látták, hogy az elmúlt időszakban a munkaerő mobilitása nagyon fontos prioritás volt a bizottság napirendjén, és ez rejlik az Európai Munkaügyi Hatósággal kapcsolatos javaslatunk mögött is, a határokon átnyúló helyzeteket jobban meg lehessen oldani. A kiküldetési irányelvek kapcsolatos munka is erről szól, hogy a munkaerő mobilitását garantálni tudjuk, tisztességes körülmények között. Ez továbbra is fontos prioritás lesz a bizottság napirendjén. Aztán a szociális pillérrel kapcsolatban is kérdeztek. arról, hogy milyen konkrét jogalkotási kezdeményezések követték a szociális pillér bemutatását ezekre sor került pontosan úgy, ahogy azt annak idején a bizottság kommunikálta Göteborgban. A szociális pillér önmagában elveket tartalmazó nyilatkozat. Ez nem határoz meg jogokat vagy követelések alapjait, azonban ezt a nyilatkozatot jogalkotási kezdeményezések követik. Például a mindenkinek járó szociális védelem, a tisztességes munkakörülmények és más témákban megfogalmazott jogalkotási javaslatok követik a szociális pillér bejelentését, úgyhogy én nem látok itt ellentmondást. Több jogalkotási javaslat van, amelyet a bizottság még a mostani ciklus lejárta előtt tesz le az asztalra, és világos, hogy a jogalkotási javaslatok száma május után csökkenni fog, tehát a javaslatok legnagyobb részét még ezelőtt kívánjuk benyújtani. A mostani ciklus alatt véglegesítjük ezeket, és nyilván a ciklus vége előtt ezen, ezek száma csökken. A képviselőasszonynak igaza van, hogy a ciklus végéhez közeledünk, de azért van még egy év, és egy év az elég hosszú idő. Azt szeretném, hogy a következő hónaptól kezdve kevésbé az új kezdeményezésekre koncentráljunk, mint inkább azokra, amelyek már az asztalon vannak, és amelyeken dolgozunk. Az MFF, illetve a költségvetési rendelet horizontális elveket tartalmaz, vannak új elemek, a strukturális reformokat bevonjuk a képbe, erősítjük a kapcsolatot, a gazdasági szemeszterre is odafigyelünk, és remélhetőleg sikerül egyszerűsíteni a követelményeket azok számára, akik végrehajtják a projekteket, hogy a dolguk könnyebb legyen. Remélhetőleg tehát minden rendben lesz. Kaptam konkrét kérdést a karcinogénekkel kapcsolatban, illetve a dízel gépjárművek kipufogó gázainak a részecskeire vonatkozóan, ugye tudják, hogy vannak szabályok, amelyek korlátozzák a karcinogén anyagoknak való kitettséget a munkahelyen, és tudományos bizonyítékok alapján készültek ezek a szabályok. Természetesen a kutatás folyamatosan fejlődik. Eddig nem volt elegendő információ arra vonatkozóan, hogy a dízel üzemanyag ból származó gázokat is ide be tudjuk vonni a keretek közé, de a jövőben ezt meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen a kérdéseket, mondja biztos asszony. Ami a munkaerő mobilitását illeti, talán anyanyelvemet használhatnám, hiszen van tolmácsolás az Európai Parlamentben inkább, mint bármely más intézményben. Köszönöm a rugalmasságukat, de akkor az anyanyelvemet fogom használni. Tehát a munkaerő mobilitására térnék ki, illetve az Európai Munkaügyi Hatóságra. Figyelembe vettük a számvevőszék észrevételeit. A számvevőszék jelentése ugyanis még azelőtt került nyilvánosságra, hogy mi az Európai Munkaügyi Hatósággal kapcsolatos javaslatunkat bemutattuk volna. És ebből tudtuk, hogy több információra van szükség, a, az állampolgárokat tájékoztatni kell arról, hogy milyen jogosultságaik vannak, illetve hogy milyen lehetőségeik vannak a munkaerő mobilitása hogyan működik. Ami a társadalombiztosítási számot illeti, ahogy látom, ez egy kicsit tovább fog tartani, mint eredetileg azt én gondoltam. Nagyon fontosak az alapos előkészületek, hogy jól működjön ez a társadalombiztosítási szám. Tehát meg kell vizsgálnunk a helyzetet, hogy mi a lehető legjobb megoldás. Még valamit meg kell, hogy vizsgáljunk, hogy milyen javaslattal éljünk a témában. Legyen ez jogalkotási javaslat, vagy legyen valami másfajta megoldás, amelynek a segítségével ezt megvalósítjuk az Európai Unióban. Tehát alapos elemzésre van szükség, mielőtt egy gyakorlatban is megvalósítandó javaslatot leteszünk az asztalra. Egyelőre még vizsgálódunk, de megnyugtathatom önöket, az Európai Társadalombiztosítási Szám továbbra is a napirenden van, nem söpörtük ezt a szőnyeg alá. Azt szeretnénk garantálni, hogy ha valóban előállunk a javaslattal, akkor ez valóban működőképes legyen. Olyan elektronikus rendszert szeretnénk, amely hatékonyan működik ebben a modern korban. Ami pedig a karcinogéneket illeti, a dízelüzemanyagot. A tudományos vizsgálatok is folytatódnak tehát egyelőre a dízelt még nem emeltük be a keretek közé, azért, mert várjuk a technikai bizottság véleményét. Tervezzük, hogy fölvesszük ezeket az anyagokat is a karcinogének közé. Vannak események, amelyek ugye Németországban, Ausztriában történtek, több tudományos jelentés is, beszámoló is megjelent már, és a trialóguson is napirenden van a téma. Hogyha a parlamentnek sikerül a tanácsot meggyőznie, akkor biztos vagyok benne, hogy támogatni fogjuk ezt a javaslatot, nyitottak vagyunk, és természetesen a mielőbbi megoldást szeretnénk elérni, ha lehetséges, akkor már a trialógus alatt, ami zajlik a társjogalkotók között. És leginkább persze a legfrissebb tudományos adatok fényében érdemes a haladást elérni. Ami pedig az ENSZ egyezményt illeti, a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatban nincs a témában új jogalkotási javaslatunk, de ez nem jelenti azt, hogy nem dolgoznánk keményen a hozzáférhetőségi jogszabályon, hiszen ez az ENSZ szerződés égisze alatt megvalósítandó jogszabály, amely a 80 millió személy számára, akik fogyatékossággal élnek, javít az életkörülményeken, és hogyha még az öregedő társadalomra is gondolunk, az idősekre, akkor ennél is nagyobb azon személyek száma, akik egy ilyen jogszabály végrehajtásának az előnyeit élvezhetnék. A javaslataink mindig figyelembe veszik az állampolgárok jogait, és garantáljuk, hogy valamennyi jogszabályt tartsák be. Visszatérnék arra, amit Dombrovskis alelnök úr mondott. Megvannak a megállapodások, megvan az ütemezés, a munkaprogramunk, de természetesen van még rengeteg tennivaló. Mi nem csak a fő témákra szeretnénk koncentrálni, hanem a kisebb horderejű javaslatokra is. Ahogy ez már elhangzott, rengeteg javaslat áll a sorban, és van még egy éve a bizottságnak, itt tanultam meg egyébként a parlamentben azt, hogy az emberek a ciklus legutolsó napjáig aktívan dolgoznak, tehát nyugodtan mondhatom, hogy a bizottság is így tesz, a lehető legtöbbet szeretnénk elérni. Ami az időbeosztást illeti, 2000 volt már ugye egy április 16-ai dokumentum, amely az Európai Uniós és nemzeti szintű fellépéseket részletezi. részletezi. Ha ezt a dokumentumot elolvassák, akkor itt megtalálhatják a konkrét ajánlásokat, amelyeket a bizottság hozott nyilvánosságra. Tegnap több ajánlást is tettünk a gyermekgondozást érintően is. A múltban nem kapott ennyi figyelmet ez a téma, tehát ez itt változás. Arra is szeretném felhívni a figyelmüket, hogy van kísérleti projektje a bizottságnak a parlamenti javaslat alapján a e, gyermekgondozási garancia témájában. Azt hiszem a legfontosabb kérdésekre válaszoltam, úgyhogy visszaadom elnök asszonynak a szót. Köszönöm szépen, Tyson asszony marad velünk, de Dombrovski úrnak sajnos távoznia kell. Örülök annak, hogy legalább ennyi időt velünk tudott tölteni, és ennek az ülésnek az első részén így tudott lenni. Talán meg tudjuk még önt keresni további kérdésekkel. Ön felvezette azokat a témákat, amelyekkel a bizottság foglalkozik, amelyekkel a bizottság foglalkozik, és azt is elmondta, hogy a teljesítésre összpontosít most a bizottság a végrehajtásra, hát akkor örömmel várjuk ezt. Pirinszki úr kért először szót, úgyhogy most ő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! A kérdésemet azt én Dombrovszki szalelnök úrhoz címezném, de nem szeretném őt fenntartani, feltartóztatni, miközben elhagyja a termet. Úgyhogy a kérdésemet Tyson biztos asszonyra bíznám, remélve, hogy sikerül ezt az üzenetet is átadnia majd Dombrovskis biztos úrnak, hogy én egy írásbeli kérdést fogok hozzá címezni, mert ez az ő tárcájához tartozik ez a téma. A szociális párbeszédről van szó, a kollektív tárgyalásokról. Én ebben a témában szeretnék kérdezni. Elnök asszony, a bizottság alelnöke hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a szociális Európa és ezeknek az aspektusoknak a megerősítése és ő konkrétan hivatkozott a szociális jogok európai pillérére. Úgyhogy akkor én a hatos és a nyolcas jogra összpontosítanék. A hatos az a bérekkel kapcsolatos, és az szerepel benne, hogy tisztességes bérhez jogosultak a dolgozók, amely emberhez méltó életszínvonalat biztosít, és ez előre látható módon a szociális partnerek autonómiát tiszteletben tartva valósuljon meg. A nyolcas pont pedig kimondja, hogy a szociális partnereket arra kell ösztönözni, hogy részt vegyenek a tárgyalásokon, illetve hogy kollektív megállapodásokat kössenek minden témában, amely releváns, miközben az autonómiájukat tiszteletben tartják. Ez a 20-as preambulum bekezdésben szerepel egyébként, ott nagyon világosan ki van mondva, hogy a szociális párbeszéd központi szerepet játszik a szociális jogok megerősítésében, illetve a fenntartható és inkluzív növekedés erősítésében. Tehát a szociális partnerek szerepe kulcsfontosságú a pillér végrehajtásában, az autonómiájukat tiszteletben tartva, a tárgyalásokat lefolytatva, a megállapodásokat megkötve jogosultak a kollektív tárgyalásra és a kollektív fellépésre. Mi a strukturális párbeszédre való felkészülés közben foglalkoztunk ezekkel a témákkal. A javaslatok végén egy-két kollégánk megemlítette ezt is, tehát felszólít, bátorítják a bizottságot gyakorlatilag arra, hogy a szigorító intézkedésekkel hagyjanak fel, és a kollektív tárgyalási rendszert, a kollektív szerződéseket állítsák vissza. Én azt kérdeztem volna biztos úrtól, hogy látja -e ennek szükségességét, tehát hogy újra kell építeni ezt a rendszert. Hiszen a 2008-as válság után ezek a tárgyalások, a kollektív szerződések igencsak megszenvedték a válság hatását, csökkent, a bérmegállapodások tisztességes jellege, az indexelés sem volt hatékony, tehát ez pedig oda vezetett, hogy nőtt az egyenlőtlenség, és ez a legfontosabb kihívás a véleményem szerint az Európai Unió jövőjére nézve. Tehát, hogy dióhéjban összefoglaljam, azt gondolom, hogy Dombrovskis alelnök úr, akinek a tárcájához tartozik a szociális partnerség, egy fontos lehetőséget szalasztott el, nem tájékoztatta a szakbizottságunkat arról, hogy ő a szociális partnerséget hogyan kívánja erősíteni. Ezáltal is a szociális jogok európai pillérét a gyakorlatban megvalósítva. Beszélt ő arról, hogy szükség van jogalkotásra, hogy ezek a jogok a gyakorlatban is megjelenjenek, azonban a 14-es preambulum bekezdés amelynek a tárgyalása nagyon kemény volt az utolsó pillanatig a tanácssal, kimondja, hogy ezek a jogok akkor érvényesíthetők jogilag, hogyha konkrét intézkedéseket hoznak, és én az intézkedéseket hangsúlyoznám itt ki, az intézkedések pedig a bizottság, illetve a tagállamok előjogai. A bizottságnak persze komoly szerepe van ezeknek az ösztönzésében, illetve a végrehajtás ösztönzésében. Úgyhogy, ahogy mondtam, én ebben a témában fogok írásos kérdést küldeni biztos úrnak, és kihangsúlyoznám a felfelé vezető konvergenciát. Az európai szemesztert is hangsúlyozta, rengeteg mást hangsúlyozott, de a kollektív tárgyalásokat, a kollektív szerződéseket nem említette. Miközben ez egy komoly kihívás, és szerintem ez egy nagy hiányosság az alelnök megközelítésében, és ebből következően a bizottság megközelítésében. Nem szeretnék túl sok időt elvenni, de még az MFF-ről elmondanám, hogy az, hogy az ESF költségvetését sikerült növelni, az persze pozitív, viszont a javaslataink a strukturális párbeszédre nézve kihangsúlyozzák azt, hogy meg kell őrizni az egyes alapok funkcióit, hiszen ezek speciális funkciók. A töredezettséget nem szeretnénk látni nyilván, de életbe vágó funkciókat nem szabad elveszíteni például támogatást a legnagyobb szegénységben élőknek, az éhezőknek, és így tovább és hogyha ezt az egészet egy ilyen omnibus alapba olvasztjuk össze, akkor attól tartok, hogy pont ezektől az életbe vágó funkcióktól esünk el. Köszönöm a türelmüket. Thank you. Köszönjük szépen. Az a megérzésem, hogy ez főként Tyson asszonyhoz tartozó kérdéskör, úgyhogy talán meg is próbálhat válaszolni erre Domrovskis úr távollétében is. Tehát mivel on, önhöz közel álló kérdések, azt hiszem, hogy kompetens ebben a témában. Igen, köszönöm elnök asszony. Egy eh, előzetes választ tudok adni, de az alelnök úrnak nyugodtan küldje írásban is a kérdését. Ami a szociális partnereket illeti, most meg kell, hogy mondjam, ezt komolyan veszük ezt a kérdést, ez nem csak porhintés, a mandátum elején éppen ezért a szociális párbeszéd teljesen új megközelítését kezdeményeztük, mert tudtuk, hogy a pénzügyi gazdasági válság után a társadalom vagy szociális párbeszéd sem európai, sem tagállami szinten nem működött olyan jól, mint ahogy azt szerették volna az emberek, ezért megpróbáltuk leültetni egy asztalhoz a szociális partnereket, hogy mit is hogyan kellene tenni ez ügyben. Európai szintű felépés tagállamokat felkértük, illetve a szociális partnerek új hatáskörök általmakkal való felruházása. A tripartit szociális csúcsokat rendezünk, ott ezeken én részt veszek, Ulfskog asszony jól tudja, hiszen ő is ezeken jelen van. A szociális partnerek között érdemi vita alakult ki, nem csak udvarias udvariasan elbeszélnek egymás mellett. Van egy makrogazdasági párbeszéd természetesen. Megígértük, hogy erre sort kerítünk, és ez idáig nem érkezett panasz a szociális partnerek részéről. Fontos politikai kérdésekben, mondjuk energia kérdésben természetesen megkérdezzük őket, A legfontosabb kérdésekben konzultálunk velük, szociális kérdésekben pedig minden alkalommal kikérjük a véleményüket. A szociális partnereket sokkal nagyobb mértékben bevontuk az európai szemeszter előkészítésébe, mint bármikor korábban. Az éves növekedési felmérés Annual Growth Survey kiadása előtt is rendszeresen találkozunk velük, Ráadásul az ország specifikus jelentések előtt is megtesszük ezt, felveszik a kapcsolatot velük, vagy közvetlenül a biztosok teszik ezt meg, vagy azok az illetékes eh, hivatalnokok, akik eh, az európai szemeszterért felelősek, úgynevezett eh, officerek, ahogy őket mi eh, nevezzük. Hiszen léteznek ilyen hiszen vannak ilyen országspecifikus eh, referatúráink. A célunk eh, az, hogy a szociális partnerekkel jobb legyen az együttműködés, intézményileg is jobb legyen ennek a kerete, nemzeti szinten is figyeljük az európai szemeszter alakulását, kapacitásfejlesztésben is részt veszünk. Ez a szociális partnerek kapacitásának fejlesztését jelenti. Az új többéves pénzügyi tervben is külön pénzeket kívánunk elkülöníteni. Az olyan támogató szolgáltatásokra, amelyek pontosan ezt a célt szolgálják, mert fontos, hogy a szociális partnerek megfelelő kapacitással rendelkezzenek, általában megerősödjenek. Ezt a biztosok kollégiuma az elején kinyilvánította egyértelmű célként, és azóta is keményen dolgozunk ezen a téren. Ezért kicsit furcsálom ezeket a megjegyzéseket, mint hogyha pontosan ellenkezőképpen látnánk a dolgokat. Én egy határozott javuló tendenciát látok, és azt látom a biztos kollégáim részéről is, hogy nagyon komolyan veszik a szociális partnerekkel való konzultációt. Az ISF kapcsán a szociális alapra vonatkozó rendelet konkrét javaslatát nem sokára leteszik az asztalra. ESF plusz lesz ez. A kollégáimtól is azt kértem, hogy ezt így vegyék komolyan, hiszen a célunk az, hogy az emberi tőkébe, a humán tőkébe több pénzt is jobban tudjunk befektetni. De jövő héten, ha minden igaz, behegérkezik ez a javaslat hivatalosan is. Európában vannak konvergencia problémák, ezt nem szabad elkendőzni, az európai szociális alaptól is kell ehhez pénz, és a lehető legjobban kell ebben ezért a rendelkezésre álló ESF pénzeket használni. Köszönjük! Thank you very much, Madam Chair, Madam Commissioner. Thank you for your time. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos asszony a válaszait. Két talán három kérdésem lenne. Először is tudom, hogy a TB rendszerek koordinációja folyik, ugyanakkor a nemzeti jogban más elkezdik indexálni a e, családtámogatásokat. A, az, az Ausztria a július esélytől veszi át a tanács soros elnökségét, már elkezdte ezt a munkát. A egyenlő munkáért, egyenlő bért logikáját folytatva egyenlő munkáért egyenlő szociális juttatásokat is várhatunk. Mit tehet az Európa Bizottság az ellen, hogy a nemzeti jogszabályokban egyes tagállamok indexálni akarják, eh, és ezáltal diszkriminálni a munkavállalókat. A második kérdésem amit Agnes frakcióvezetőnk mondott, a európai TB szám és európai TB kártya, vagy szociális biztosítási kérdéskör, ezt a ciklus vége előtt el kell indítanunk a folyamatot, ez fontos prioritás, a problémák egy része megoldható ezzel, minél hamarabb neki kell e, látnunk. Tudom, hogy e, jól, alaposan elő kell ezt készíteni, mégis nem várhatunk a végtelenségig, hogy minél hamarabb átültessük ezt a gyakorlatba, mert nagyon fontos problémákra lehet ez gyógyír Európában. És végül, de nem utolsó sorban, még van 10 másodpercem, csalódott vagyok, amiatt, hogy az Erasmus Plus csak megduplázódott. Én szeretném és harcolok majd azért, hogy háromszoros összeget különítsünk el e, erre a célra, és remélem, hogy ön is támogatja majd ezt az intézkedést. Köszönöm. Köszönjük, Mann úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két perc időnk van, Pirinszki kollega. 6 perc, 18 másodperccel egy kicsikét túlzásba vitte a dolgot, ezt ezért leszeretném fektetni. Én betartom a két percet. A kiküldés irányával szeretnék foglalkozni. A héten hallottuk, hogy az Európai Parlamentben nem júniusban, hanem már jövő héten szavazunk. Jövő héten a plenárison szavazunk erről a vélemény, erről az anyagról. 38 igen, és 14 nem szavazattal a, szavaztunk itt meg ezt a dokumentumot a szakbizottságban, ez nem egy túl nagy többség. Az egyik probléma a szolgálati utak szabályozása biztos asszony. A szolgálati utak Franciaországban és Németországban és Belgiumban például úgy nehezítik meg a szolgálati utakat, hogy előre dokumentumokat kell benyújtani, előre be kell jelenteni ezt, és hogyha ezt nem teszi meg valaki, akkor súlyos büntetéseket szabnak ki. A Állítólag ezt a szabályozást a revízió során ész érvényre jutották, de ezt mi nem találtuk meg. Kérdezem, hogy a nyolc napos kivétel elképzelését a bizottság továbbra is követi, továbbra is fenntartják ezt a lehetőséget, ez egy nagyon fontos terület. Számos kis és középvállalkozó írt nekem, akik elmondták, hogy lehetetlen betartani a szabályokat, itt nem a kiküldési szabályokat akarják megkerülni, hanem egész egyszerűen szolgálati útra mennek, Éppen ezért kérem, hogy a kiküldési irányelv áttekintése során ezt a szempontot vegyék figyelembe. Még 8 másodpercen van, a más, itt az Erasmus Plus-ról szeretnék beszélni, itt valamit tenni kellene. Kedves Marian, az Erasmus Plus egy egyelőre csak egy címke, ezt nagyon fontossá kell tenni, meg az embernek meg kell mutatnia azt, hogy több Európára van szükség. Köszönöm szépen, Mann úr! Szaljanopoulos képviselő, tessék parancsoljon. Az dume, για ποια κοινωνική Ευρώπη μιλάμε. Köszönöm a lehetőséget. Melyik Európáról beszélünk? Vegyük például Görögországot. Tegnap reggel Ciprasz miniszterelnök úr ünnepelt a parlamentben. 2018. augusztusára az a eh, trojka felügyelete alól kikerülhet eh, Görögország. Igaz ez, Tyson asszony? A görög kormány eh, megállapodását a bizottsággal, IMF-fel mm, ezt jelentették be. Ez 2019-re, 20, 21, 22, 23-ra több éves kötelezettségeket vállaltak, a memorandum lejártát követően is, olyan intézkedéseket is, amelyeknek nincs eh, konkrét eh, eh, határidejük, végük. Mielőtt bármiféle jogalkotási intézkedést, tehát törvényt hozna a görög parlament, ki kell kérni az európai intézmények véleményét. Három és fél százalékos államháztartási többletről beszélünk, amely nyilván csak adókból származhat. Az Európai Unió és a görög kormány beleegyezésével, na de ki fogja ezeket a megnövelt adókat megfizetni? Az adómentes jövedelem korlátjának csökkentése nyilván megint a legszegényebbeket sújtja. Ahogy itt van például a privatizációs program, amely tovább folyik. Tyson asszony az aténi és a szaloniki vízművek is szerepelnek a privatizációban. A kollektív szerződése kapcsán a memorandumok alapján teljesen eltörölték ezeket Görögországban. Azt említik, hogy a kollektív szerződések újra megjelenhetnek, visszatérhetnek egy feltétele abban az esetben, és csak abban az esetben, hogyha komoly ö, profitot termelnek az adott cégek. Olyan feltételeket szednek, amelyekhez határidőket nem kapcsolnak, például a nyugdíjak csökkentése tekintetében, amelyeket több mint szor csökkentetek már 2018. augusztusa óta után is fogják tovább csökkenteni, pedig hát a memorandum lejár. Akkor most véget ér a memorandum, vagy sem, ezt szeretném tudni. Thank you. Köszönjük. Eduard Mártának adom meg a szót, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen. Igen, nagyon jól ejtette ki a nevemet, elnök asszony. Az Európai Bizottság a szociális pillér vigyében komolyan előrelép egy évvel előre bejelenteni, mielőtt a ciklus végehez érnénk. Ez eh, igencsak eh, taktikus lépésnek tűnik. Ugye ez a AAA eh, besorolás kapcsán és felmerült. A kvalitatív és nem kvantitatív elemzésre van szükség. Egy példát hadd hozzak csak, az Európai Bizottság kezdeményezése a magánélet és a szakmai élet összeegyeztethetőségéről beszélünk. Itt a tagállamok, 14 tagállam roppant érdekesen viselkedik. Igen, csak mérges vagyok, hogy a saját hazám például eh, így eh, viselkedik fontos lenne elérni azt, hogy a férfiak és a nők tisztességgel szembeni tisztességes elbánás remélem, hogy az Európai Bizottság nem engedi ezt el, mi mindenképpen ragaszkodunk majd ehhez. Még egy kérdés, amire felhívnám a figyelmét. A szakszervezetek és a szociális partnerek fontosságáról beszélt az imént Tudom, hogy nem teljesen az ön portfóliához tartozik, de a tisztességes, illetve fair gazdasági átálláshoz egy alapot is rendeltek, és az önkormányzatok, helyi szervezetek bevonását is szerették volna. A modernizációra szerették volna ezt az alapot esen használni, miközben a szociális partnerek ezzel ellentétes véleményüknek adtak hangot. Hogyan kívánják figyelembe venni a véleményüket? Az energetikai átállás az fontos, de a lengyel bányászok, akinek bezárják a munkahelyét, a bányákat, azok mit csináljanak? Ez így nem működik. Fontos, hogy mielőtt bezárjuk mondjuk a bányákat, már azelőtt megteremtsük az, az ott dolgozók számára a jövőbeni munkalehetőségeket. Az amerikai válság kapcsán a külföldi beruházások screeningét furcsa szűrését kívánják -e bevezetni. Érdekes, hogy egyes kollégák nem akarnak semmiféle megszorítást arra, hogy például Kína, amely Európában a magas technikai felettségű beruházások szintjén is igen komoly pénzeket fog megmozgatni, az acélipart már neveztetünk, nagyon könnyen előfordulhat, hogy az high-tech cégekkel is ugyanígy járunk. A férfiak és nőkkel szembeni egyenlő elbánás kérdését már felvetettük. A fontos, hogy ezt a szabályt mindenki tiszteletben tartsa. Én azt követelem, hogy ezt mindenki tartsa tiszteletben. Alapvetően, hogy szankcionálni kell mindazokat, akik az egyenlő elbánás elvét megsértik. Ez nem egy kérés, hanem ez egy követelés. Thank you, Mr. Martin. I'll give the floor to Mr. Ballas. Köszönöm, Márten úr, Bálász úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm, hogy eljött ide hozzánk, és megvitatja velünk ezeket a kérdéseket. Sajnos, hogy Dombrovskis úr előadása nem tudtam itt lenni, késtem, így nem tudtam feltenni hozzá intézendő kérdésemet, de a közös témánkról. Először is a társadalombiztosítási szám ról szeretnék kérdezni. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, eh, ahogy Pavel kollega is mondta, mi szocialisták támogatjuk az Európai biztosítási Kártya bevezetését, hiszen egy paradoxont kell meghaladni. A tagállami kollégák azt mondják, hogy eh, ezt itt túl sok mindent európai szintre emelünk, Másrészt ugyanakkor, amikor a társadalombiztosítási rendszereket koordinálni akarjuk, erről is szól egy jelentésünk, akkor azt látjuk, hogy a tagállamok nem végzik el a rájuk háruló feladatot. Például nem segítik a mobilitást. Ilyen módon nem szabályozott, hogy hogyan védjük a mobilitási jogukkal élő munkavállalókat, állampolgárokat. Éppen ezért arra van szükség, hogy az európai szinten megerősítsük azokat az eszközöket, amelyel um, a társadalombiztosíti rendszerek működnek, az ellenőrzéseket biztosítjuk, és ezzel hozzájárulunk a munkavállalók mobilitásához és um, segítjük, hogy a mobil és munkavállalók is megfelelő szociális védelemben részesüljenek. E két szempontot nagyon nehéz összekapcsolni, és ebből a szempontból van egy kérdésem. Mikor sikerül majd minden egyes folyamatot digitalizálni, amely a munkavállaló mobilitásával függ össze, az ESSI projekt még mindig nem ért véget, tehát mikor, kérdezem, újra sikerül digitalizálni az összes idevágó adatot, a Mimóza rendszer, vagy a Belgiumban működő rendszer jó példát ad. Ezek segítik a mobilis munkavállalók szociális védelmét, és segítik az ellenőrzést is. A, szoci, a társadalombiztosítási rendszerek koordinációjának jelentésének előadójaként azt kívánom, hogy sikerüljön felgyorsítani ezt a munkát, elmélyíteni az együttműködést. Van hat, a határokon ingázó, illetve a határokon átlépő munkavállalók kapcsán is egy kérdésem is, de még egyszer mondom, ezt később teszem fel, szükség van arra, hogy egységesítsük a szociális társadalombiztosítási számokat. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a kérdését. Dombrovskis úr és Marian Tyson is kihangsúlyozta, hogy itt a delivery, a teljesítés ide, időszaka. Mindketten ezzel kezdték mondandójukat. És azt is tudjuk bizony, hogy az idő szalad. A ciklusban már nincs olyan sok időnk. látni kell, egyre inkább most már dolgozni kell azon, hogy valóban a következő parlamenti választások előtt eredményeket tegyünk le az asztalra. Tyson asszonyi csomó kérdést tettek fel, önnek, többek között önnek is kérem, hogy minél többet válaszoljon meg lehetőség szerint parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Nos, igyekszem rövidre fogni magamat, hiszen nagyon sok idő nem áll rendelkezésünkre. Ismét hollandul beszélek, hogyha megengedik. Eh, eh, eerst en vooral uh, de kinderbijslagen, familietoeslagen, indexering van kinderbijslagen. Ami a gyermek, gyermekek után járó támogatás indexálását illeti, világos, egyértelmű elképzelésem van. Erről a bizottság egyetért ezzel a javaslattal. Ezen pénzek indexálása fontos. Nem szabad diszkriminálni azon országok állampolgárait, ahol nincsen ilyesfajta jogszabály. Éppen ezért, hogyha a szülők ugyanabban a rendszerbe fizetnek be, akkor biztosítani kell, hogy megfelelő társadalombiztosítási ellátásban részesüljenek ugyan, azon, ugyanazon befizetésért ugyanazon szolgáltatást kell, hogy kapják. Ez az alapja a politikánknak. Hogyha pedig azt kérdezzük, hogy a tagállamokból jövő javaslatokat hogyan kezeljük, azt mondhatom, hogy az azonos bánásmód elvét követjük. Nem tudom, hogy végezetül hogyan döntenek majd ebben a kérdésben, de ha eljön az idő, megfelelő módon reagálunk. Ami pedig Go Digital-t illeti, Go Digital parancsát, eh, óhaját illeti a társadalombiztosítás területén belül, valóban sok kezdeményezés működik, de azokat a kezdeményezéseket és eszközöket kell használni, amelyek már ma is léteznek az ellenőrzés területén. Annak érdekében, hogy minél hatékonyabban biztosítsuk a rendszerek működését. Így járunk el, így dolgozunk, és ezen az úton akarunk tovább haladni, annak érdekében, hogy egyre inkább átállítsuk a munkát az elektronikus felületekre, és a hatékonyságot is jobban és hatékonyabban tudjunk dolgozni. Az az FC 1.19-et is megfelelősen, megfelelően alkalmazni kell, a társadalombiztosítási számmal kapcsolatosan pedig már minden kérdésre válaszoltam. Nem sikerült e tekintetben tovább lépnünk, de van egy csomagunk, ezt ismerik, a technikai adatok rendelkezésre állnak, és most várunk a megfelelő időpontra, hogy a javaslatunkkal előálljunk. Hiszem, Fontos, hogy minden jogalkotói javaslatunk megfelelő minőségű legyen. Megyek tovább a témákban. Az Erasmus. Azt mondták, hogy háromszorozzuk meg az Erasmus költségvetését. Azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy az Erasmus a legfőbb prioritásaink közé tartozik. Az Erasmus-t az emberek is nagyon jól fogadják, hiszen sok fiatal élt az Erasmus kínálta lehetőséggel, és az Erasmus egy igazi nagy siker volt. Éppen ezért dolgoztuk ki az Erasmus Prót is, hogy valamilyen szak, hogy a szakképzésben résztvevőkre is kiterjesszük a programot. Nem csak az egyetemre járók, hanem a diákok, vagy pedig a szakképzésben résztvevők is élhessenek az Erasmus nyújtotta lehetőséggel. Tudjuk, hogy az eszközök meglehetősen szűkösek. Kés csodam, hogy sikerült megkettőzni az erre a célra fordított forrásokat. Ezzel többen, ezzel kapcsolatban más nem tudok mondani, de az önök feladata, hogy otthon a saját tagállamukban amellett érveljenek, hogy megnöveljék az Erasmusra szánt támogatásokat. Az Erasmus Plus-t a pénzügyi kereteket megkettőzik. Fontos tehát, hogy ne csökkentsük, hanem növeljük a forrásokat. Aztán a kiküldés kérdéséről. Tudom, hogy jövő héten Strasbourgban már szavaz is a tisztelt háza kiküldési irányelvről. A sikeres háromoldalú tárgyalások, és ezért külön nyomatékkal köszönettel tartozom a parlamentnek, oda vezettek, hogy végül jövő héten szavazni lehet a plenárison. Remélem, hogy nagy többséggel sikerül majd az önök jelentést elfog, Thomas Mann és egy kérdést intézett hozzám. Annyit mondhatok, hogy sokat hallottam erről a problémáról, levelet is intéztek hozzám, írásban válaszolok a kérdésére. Az üzleti út nagyon nehezen megkülönböztethető a kiküldéstől, de persze az üzleti útra nem szabad, hogy kiterjedjen a kiküldés ténye. Még egyszer mondom, megvizsgálom ezt a problémát, és egy részletes választ adok önöknek. Ami a görög országra irányuló kérdést illeti, az, hogy Görögország kilép a programból, nem jelenti ezt, hogy nem tartozik kötelezettségekkel, nem kell kötelezettségeket betartani. Minden tagállamra vonatkoznak kötelezettségek Görögország és a kollégáim által hozott megállapodás részleteiről értelemszerűen én nem tudok beszélni, de annyit mondhatok, hogy a Görögország számára előkészített új programokat megvizsgáltuk a szociális kihatások szempontjából is, és a leginkább kitett, vagy leginkább prekárius munkavállalókról is próbálunk nem megfeledkezni. Nagyon sok a bizonytalanság a kereskedelem területén, de annyit mondhatok, hogy Malmström kollégám így nappal téve dolgozik azon, hogy a legmegfelelőbb megoldásokat találja meg a kereskedelem politikai megállapodások területén, biztosítva azt, hogy az Európai Unió stratégiai érdekeit megvédjük, és a diszkrimináció tilalma, mint elvérvényesüljön horizontálisan. Martin úr elment, de igaza van, még ha nincs is itt, a diszkrimináció tilalmát minden szinten meg kell jeleníteni. Ebben teljesen egyetértek Danten kollégával. Köszönöm. Köszönöm szépen a két biztos erőfeszítéseit, köszönjük a válaszaikat. Mindezt elmondva, azt hiszem, hogy a négyes napi rendi pontra térhetünk rám. A szavazattal elcsúsztunk egy picit, de most minden esetre megadom Tyson asszonynak a szót, hogy vezessen be bennünket az Európai Munkaügyi Hatóság eh, felállításának kérdésébe, és utána pedig be tudjuk tartani a menetrendünket. Tyson asszony, akkor öné a szó az Európai Munkaügyi Hatóságról. Köszönöm szépen, hogy eh, az ELA javaslatát bemutathatom önöknek. becsvágyó javaslat, ez az Európai Munkaügyi Hivatal felállításáról, ez nem egy önálló javaslat, ezt egy keretben, egy kontextusban, egy szélesebb politikai kontextusban kell látni, mely a tisztességes munkaügyi mobilitást biztosítja. Ez a fő célkitűzésünk, vagy célkitűzésünk egyike, ez a kérdésekből is hallható, hogy önök is nagyon fontosnak tartják és célunk az is, hogy az Európai Unió szociális di dimenzióját megelősítsük több kezdeményezést ragadtunk meg a munkaerőpiac tisztességes voltának megteremtése érdekében. Egyrészt a kiküldés irányelv végrehajtási irányelvét, majd az áttekintést és hosszú tárgyalás után a módosított irányelvről jövő héten szavaz az Európai Parlament aztán a szociál társadalombiztosítás eh, koordináció módosításáról is javaslatot készítettünk elő. Ön, az önök szakbizottsága ezt vitatja meg, mi több, a következő hónapokban háromoldalú tárgyalások is megkezdődhetnek. Így voltak éppen tehát az alapvető munka mobilitás szabályozó szabályokat módosítottuk, az utolsó javaslat pedig arra tör, hogy ezen, ezen végrehajtó szabályokat valóban végre is hajtsák. Sok millió európai él más tagállamban, és dolgozik más tagállamban, valamint a határokon átnyúló tevékenységet végző cégek és az állampolgárok is joggal elvárják tőlünk, hogy a szabályokat betartsuk. A tisztességes munkaügyi mobilitás lehetővé tétele érdekében arra van szükség, hogy a nemzeti hatóságok, az áttekintett és módosított európai szabályokat érvényre juttassak. A nemzeti hatóságok hatalmas kihívások előtt állnak ma, nem kapnak meg mindig minden információt a társ hatóságtól, az információkat nem osztják meg, vagy nem hozzáférhetőek, nincsen közös határon átnyúló vizsgálatokra mechanizmus, és nincsen a határonkon átnyúló problémák kezelésére és a jogorvoslatra lehetőség. Ezért a bizottság az Európai Munkaügyi Hatóság felállítására tesz javaslatot, ez egy állandó struktúra lesz, amely a nemzeti hatóságok tevékenységét támogatja, majd a határon átnyúló munkaügyi mobilitás tekintetében. Az Európai Munkaügyi Hivatal tehát um, egy komoly jogalkotói hiányosságot tölt ki, megfelelő eszközöket biztosít majd az információ cserére és a határokon átnyúló jogviták gyors rendezésére. Világosan kell fogalmaznom, az Európai Munkaügyi Hatóság nem felel majd azért, hogy a nemzeti munkaügyi hatóságok feladatát átvegye, nem veszi ezeket át. Feladata az elának sokkal inkább az lesz, hogy támogassa a nemzeti hatóságokat, de nem helyettesítheti őket. Az ELA, az új hatóság tehát, nem változtatja majd meg az unió és a tagállamok közötti hatáskörök megosztását, és nem fog a szociális partnerek autonómiájába beleszólni a nemzeti szociális társadalmi párbeszéd kereteint érintetlenül hagyja. Sokkal inkább operatív szerepe lesz, biztosítva azt, hogy a munkaügyi mobilitásról szóló EU jogszabályokat világos, egyértelmű módon kommunikálják és betartsák. A hatóság támogatja majd a tagállamokat a határokon átnyúló mobilitás kérdéseiben, a munka, munkavállalók kiküldése ügyében, valamint a szó társadalombiztosítási rendszerek koordináció tekintetében. Ez megerősíte ezen felül a, az illegális munka elleni fellépés európai koordinációját. Javaslatunk célja az, hogy a hatóság három célt töltsön be. Egyrészt az információhoz való hozzájutást könnyítse meg a munkáltatók és a munkavállalók számára, jogok és kötelezettségek tekintetében, másodszorban a nemzeti hatóságok közötti operatív együttműködést támogassa az uniós jogszabályok alapján. Harmadsorban pedig mediációt biztosítson a határokon átnyúló jogviták fennállása esetén. E három cél konkrétabbá válik majd, amikor a konkrét feladatokat vizsgáljuk meg, melyeket a hatóságnak végre kell hajtania. Egyrészt a hatóság meg kell, hogy könnyítse a mobilitást mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára, hiszen a jogok és a kötelezettségekhez inf- információt biztosít, valamint a mobilitási szolgálatokról is tájékoztat. Persze nem célja az európai hatóságnak, hogy a meglévő struktúrákat, struktúrákkal párhuzamos struktúrát hozzon létre, Éppen ezért az EURES Európai Munkaügyi Mobilitási Portált és az EURES Európai Koordinációs Hivatalt nem helyettesíti hivatal, hanem kiegészíti majd az Európai Gazdasági Térség országaira vonatkozólag másodszorban a hatóság a nemzeti hatóságoknak ad operatív támogatást, biztosítva így a megfelelő együttműködést. Ez az ELA egyik fő célkitűzése, célunk tehát az, hogy az Európai Uniós jogszabályokat minél hatékonyabban lehessen alkalmazni, érvényre jutatni. A hatóság tehát az információ cserét segíti elő a tagállamok hatóságok között, és a közös határokon átnyúló vizsgálatokat segíti majd elő, vagy mi több fel is vetheti a vizsgálatok szükségesét. Az elát a tagállami hatóságok közötti mediációval is megbízzuk, amennyiben a jogszabályok alkalmazása során jogvita jön létre a tagállami hatóságok között. A bizottság javaslata hozzájárul ahhoz is, hogy a hatóság a nemzeti, nemzeti hatóságok kapacitásépítéséhez hozzájáruljon, ezen felül határokon átnyúló elemzést, kockázatelemzést és statisztikákat készít majd, és a szereplők, stakeholderek közötti együttműködést is segíti, abban az esetben, hogyha ma valamilyen nagy léptékű cég restrukturáció történik. E feladatok végrehajtása során a hatóság, az ELA, a meglévő ügynökségek és testületek munkájára épít, ezeket már mind említettem, az foglalkoztatási és szociális ügynökség az egyik, de még sorolhatnám. Biztosítanunk kell a komplementaritás és a, kon, és a kiegészítő munka, munkát biztosítani kell, a szinergiákat is biztosítani kell, mondjuk a skill forecasting, tekintetében, vagy pedig a cégek restruktúrációja tekintetében. A hatóság együttműködik majd más EU releváns ügynökségekkel, az Európollal vagy a eurojust is, akkor, hogyha valamilyen visszaélés történik a munkaügyi mobilitás területén. Ahogyan láthatják, számos kihívás előtt állunk, az ELA előtt tornyosuló feladatok igen komplexek, de a mi elkötelezettségünk is komoly, hogy az elából egy történetet csináljunk. Hiszen az unió egyik alapszabadsága a munkavállalók mozgásának alapszabadsága, ilyen módon mi sem lehetünk becsvágy hiány. A becsvágy tehát eh, az ELA felállítását eh, vezérli, és remélem, hogy az ELA az Euró az eh, az ELA javaslatot az Európai Parlament is komolyan veszi és aktívan dolgozik majd rajta. Az önök házam többször kihangsúlyozta, hogy a jogszabályok megfelelő alkalmazására van szükség a határokon átnyúló mobilitás területén. A szociális dömpingről 2014-ben fogadott el a tisztelt ház állásfoglalást, valamint a hatékony munkaügyi ellenőrzésről is elfogadtak egy, egy állásfoglalást. Számítok tehát az önök támogatására, hogy biztosítjuk közösen, biztosítsuk közösen a megfelelő munkaügyi ellenőrzést, és természetesen kabinetem, munkatársaim támogatják önöket, hogyha szükségek van a segítségükre. A célunk az, hogy az Európai Munkaügyi Hatóság 2019-ben teljes egészében működőképes legyen. Az előadó, eh, az önök szakbizottságának előadójának elkötelezettsége, meg a szakbizottsági tagok elkötelezettsége alapvető fontosságú lesz, hogy sikerüljön a célt elérni, és természetesen örömmel működünk önökkel együtt a fontos cél elérése érdekében. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Most akkor Lennart Káza úr, Lennart úr, a népát képviseltében tessék. Köszönöm szépen, Elnök asszony, köszönöm ezt az összefoglalót, köszönöm, hogy személyesen eljött hozzánk biztos asszony, hogy megvitassuk az Európai Munkaügyi Hatóságot. Tisztességes belső piacot szeretnénk látni, ahol a dolgozók megfelelő védelmet élveznek, és nincs tisztességtelen verseny megfelelő szabályokra van tehát szükség, és az igaz, hogy az elmúlt időszakban sok javulást sikerült elérni, szavazni is fogunk, szavazunk majd a mobilitási csomagról és más e, jogszabályokról, nagyon sok minden történt tehát, de ezeket a szabályokat a gyakorlatban is alkalmazni kell. Az elmúlt években a dolgozói mobilitás egyre nő, egyre többen dolgoznak más tagállamban, élnek más tagállamban, és egyre többen ingáznak a határon túlra dolgozni, tehát nem lehet ezt, ezt a jelenséget úgy tekinteni, mint amely egy ország határain belül marad. Ezzel a javaslattal, az Európai Munkaügyi Hatóságot érintő javaslattal valószínűleg a kiinduló pont megvan, önök lefektették az alapokat, az eszmecserénkre is, eszmecserénkhez is nagyon jó alapot ad ez a javaslat. Olyan európai munkaügyi hatóságról lenne szó, amely hatékony, amely az operatív aspektusokat hangsúlyozza, tehát a végrehajtásra koncentrál. Ez azt jelenti, hogy a hatóság feladatköreit és szerepét nagyon pontosan körül kell írni, és az Európai Parlamentben is eh, tárgyaljuk az ehhez kapcsolódó témákat. Az információk biztosításával kapcsolatban kérdezem, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, hogyan lehet teljes képet nyújtani a dolgozók jogairól és kötelezettségeiről. Persze ennek az éremnek nem csak az egyik oldalát kell nézni, hanem a másikat is, mi lesz az adókkal, a fiskális politikákkal, a tagállamok munkaügyi hatóságai hogyan tudnak együttműködni. Érdekelne engem, hogy ezt a sok aspektust mind egybe kívánja fogni, vagy sem. És amit a szociális partnerekről elmondott, ez elegendő? Nem kellene több eszközt teremteni arra, hogy a tagállamok együtt végezzenek határokon átnyúló vizsgálatokat? Beszéltünk az Európollal való együttműködésről is, illetve arról, hogy határokon átnyúló vizsgálatokat folytassunk. A preambulum bekezdéseket látva az a kérdés merül fel bennem, hogy nem fogalmazhatnánk-e pontosabban a magáról az együttműködésről, a hatóság feladatairól. A mediációs szerep is erősebb lehetne, de ebben a bizottságban is rengeteg témát fogunk majd még megvitatni. Én mindenképpen üdvözlöm az önök ambiciózus javaslatát, és ahhoz, hogy ez valóban 2019-ben valósággá váljon, sok munkára lesz szükség. Én készen állok arra, hogy bárkivel, aki érintett, együttműködjek. A szocialista frakció képviseletében Pirinszki úr képviseledik. Köszönöm, elnök asszony, és engedjék meg, hogy elnézést kérjek a kollégáktól az előző hozzászólásom alkalmával. Nem vettem figyelembe az időt. Ez általában nem fordul elő velem, de ö, többet beszéltem a szükségesnél, és ki akartam hangsúlyozni valamit, amit az alelnök úr nem említett, és ö, olyan fontos témára hívtam fel a figyelmet, amely azt hiszem megérdemelte ezt az időt. A biztos asszony javaslatáról szólva valóban egy működőképes hatóságot szeretnénk létrehozni, és én három dolgot említenék. Biztos asszony is említette, hogy az együttműködést kívánják könnyíteni a tagállami hatóságok között. Nagyon fontos ez az együttműködés, és valóban erősíteni kell. De mi az alapvető probléma a belső piacon belüli mobilitással kapcsolatban? az, hogy a határokon átnyúló mobilitáshoz fűződő szabályokat nem valósítják meg megfelelően, és kérdezem, hogy akkor ez a hatóság hogyan járul majd ahhoz hozzá, hogy a nemzeti hatóságok előjogait és feladatkörét erősítse, hogy valódi védelmet tudjanak nyújtani a dolgozóknak a határokon átnyúló munkavégzés esetében, szankciókat is ideértve, hogy a pillérben foglalt szociális jogokkal valóban élni lehessen. És aztán, hogyha valóban a szabályok végrehajtásában és a tisztességes mobilitás megvalósításában kívánjuk segíteni a nemzeti hatóságokat, akkor nem lenne érdemes a rendeletben magában pontosabban meghatározni a szabálysértéseket? Tehát egyfajta elemző funkciója van a hatóságnak, ez elegendő arra, hogy a, az érintettek, illetve az állampolgárok elvárásainak megfeleljen a szabad mozgással kapcsolatban? Tehát nem lenne jobb, hogyha következtetéseket tudna megfogalmazni, és ajánlásokkal tudna élni az érintett intézmények, illetve felek felé? Az egy belső piac alapelveit védve, mint a tisztességes mobilitás és a tisztességes verseny. És a harmadik pedig szintén az ön szívéhez közel álló téma, Ugye a meglévő probléma ez a rettenetesen sok struktúra, amelyet egyszerűsíteni kellene, és ezt ebben a munkában a hatóságnak támogatásra van szüksége. Fontos persze, hogy ne veszítsünk el fontos feladatokat, amelyeket jelenleg ezek a struktúrák végrehajtanak, de ezeket a struktúrákat magába fogja olvasztani a hatóság. Tehát például a be nem jelentett munkával foglalkozó platform feladatai nem egészen világosak, hogy most ezek hova kerülnek, ki fogja ezeket elvégezni a be nem jelentett munkavégzés pedig egy fontos terület, ahol a hiányosságokat orvosolni kell, és szerintem ezt a lehetőséget nem szabadna elszalasztani. Köszönöm. Köszönöm, Pirinszki úr. Most pedig Szebéziusz asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm Tyson biztos asszonynak, hogy eljött hozzánk, és hogy ezt a, az összefoglalót, ezt a bevezetőt megtartotta a munkahogyi hatósággal kapcsolatban. Mi tovább fogjuk folytatni a munkát. Szerintünk a szerződésben garantált feladatokat, illetve munkamegosztást kell mindenképpen megőrizni. Ugye az a tény, hogy nem lesznek új kompetenciái ennek a hatóságnak, az Európai Unió, illetve a tagállami kompetenciák megmaradnak, ez nagyon fontos, és az is, azt is fontos kiemelni, hogy ez az új hatóság a munkáját úgy végzi, hogy a tagállamok segítik, a tagállami hatóságok működnek, tehát nem fog helyettesíteni senkit, nem váltja fel a tagállami hatóságokat, gyakorlatilag az ő feladata az, hogy megerősítse a már működő nemzeti hatóságokat, azok kompetenciáit. Rendkívül hasznosnak tartom ezt, és azt is, hogy a társadalombiztosítási csalásokat elkerülhessük, hogy vizsgálódni tudjon, hogy az együttműködést a tagállami hatóságok között erősítse. Viszont vannak itt kockázatok is, bizonyos fajta kiberbűnözési formák megjelenhetnek, hogyha egyfajta központi rendszert használunk, és erre oda kell figyelni. Az én frakciómban felmerültek ezek a kérdések, és a finanszírozás kérdése is. Hogyan fogjuk finanszírozni ezt a hatóságot? Voltak, akik ugye beszéltek már az ügynökségek költségéről, illetve felmerül a kérdés azzal kapcsolatban is, hogy mi lesz ennek a forrása. Ugye a brexit kapcsolatos problémákat minden ismeri, mindenki ismeri. Juncker úr is beszélt ezekről nemrégiben. Frakcióm a nagy költségvetési fegyelem mellett szállt síkra. Éppen ezért fontos, hogy ellenőrizzük, hogy léteznek olyan EU programok, amelyeket nem kell folytatni, vagy ahol nem költötték el az eszközöket, amely eszközökből az elát finanszírozni lehetne. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Marian Harkin. Floor is yours. Köszönöm, Harkin asszony következő. Köszönöm, biztos asszony. Ez tulajdonképpen a kirakó egy újabb eleme tehát kiegészíti ez a teljes képet, a társadalombiztosítás kiküldetési irányelv, és így tovább ön is elmondta, és a dokumentációt olvasó számomra is kiderült, hogy az Európai Munkaügyi Hatóság szerepe az, hogy az EU-s jogszabályok végrehajtását garantálja, és a visszaéléseket, a csalásokat meg tudja előzni. Ha megnézzük itt a feladatokat ebben a felsorolásban, akkor úgy tűnik számomra, hogy hát nagyon komoly elkötelezettség ez, és a javaslatban szerepel, hogy azért az ELA bizonyos meglévő struktúrákat fel fog váltani, és az EURES kezelését is átveszi, valamint milliárdnyi ö, testülettel, szervezettel, intézménnyel kell, hogy együttműködjön. Az összes szabálytalanságot, amely a hatáskörön kívül marad, például egészség, munkahelyi egészség és biztonsági kérdés be kell, hogy jelentse, és együtt kell, hogy működjön az illetékes hatóságokkal. Tehát a kérdésem ezzel kapcsolatban az az lenne, hogy mivel tudjuk, hogy mennyi intézménytestületet fog ez felváltani, és mennyi más egyéb testülettel kell, hogy együttműködjön. Tényleg nagyon komoly ez a feladathalmaz. És ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ön biztos abban, hogy az ehhez javasolt költségvetési források elegendőek? Ez az első kérdésem. A második kérdésem már felmerült tulajdonképpen Lenárc úr és Pirinszki úr is egy kicsit kitért rá. Ez ugye a hogyan kérdése. Az egészségügyi és biztonsági, munkahelyi egészség és munkahelyi biztonság kérdése. Például, hogyha az elának feladata az, hogy bejelentést tegyen ilyen témákban is, amelyek ugye nem tartoznak a hatáskörébe, de hogy fel kell vegye a kapcsolatot más szervekkel, akkor milyen csatornákat használ fel erre? Tehát talán egy kicsit részletesebben kellene megfogalmazni azt, hogy bizonyos célokat hogyan tud elérni majd ez a hatóság. És az utolsó kérdésem pedig a hatóság munkavégzésével kapcsolatos. Nyilván garantálnunk kell a hatékony munkavégzést, és ennek egyik módja az, hogy az ESSCI működik. Nem tudom, hogy a tagállamok az ESSI-t valóban 2019-re meg tudják valósítani. Az ön válasza ezzel kapcsolatban korábban az volt, hogy hát igen, ez a feladat, ez a tagállamok feladata. De én kérdezem, hogy ön a tapasztalatai alapján mit mondana? Be fog ez következni? Valóban megvalósítják ezt a tagállamok, vagy sem? Köszönöm. Thank you, then give the floor. Köszönjük szépen. A GUE képviseletében megadom a szót. Uh, eh, Anna Lopesnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Tyson biztos asszonynak a ma reggel felvázolt javaslatot. Alapvetően üdvözöljük az Európai Munkahelyi Hatóság felállításának a gondolatot, látát akkor, hogyha a szociális dömping, illetve a különböző visszaélések ellen fellépnek. A szabályokat tiszteletben kell tartani mindenkinek, a szabályoknak érvényt kell szerezni minden tagállamban. A kezdeményezések célja az, hogy a nemzeti hatóságok között együttműködést segítsük. Sajnálatos módon láttuk, hogy a tagállamok a koordinációs mechanizmusokat alapvetően szabotálják, ezért az egyik fő aggodalmunk az, hogy a szociális dömping ellen szeretnénk fellépni, de nem tudjuk, hogy az Európai Munkaügyi Hatóság valóban az ilyen típusú szociális dömping ellen érdemben fel tudja venni a harcot. A jelenlegi mandátuma alatt az Európai Bizottság többfajta javaslatot is benyújtott ezen a területen, és hát azt láttuk, hogy óriásiak a bérkülönbségek az ugyanolyan munkakörben dolgozók között. A különböző visszaélések ellen valóban föl kell venni a harcot. Nem tudom, hogy a hatóság megfelelő lesz -e erre. Egész egyszerűen érvényt kellene valahogy szerezni az, a, a szabályoknak, a szociális dömpingnek kell véget eh, venni, ez kell, hogy az Európai Munkaügyi Hatóság fő szerepe legyen, a nemzeti hatóságok közötti együttműködésnek is működnie kell. Az Európai Unióban az elfogadhatatlan, hogy a munkavállalókra vonatkozó normákat nem egyformán alkalmazzák a tagállamok. Nem tudom, felmerül a kétel bennünk, hogy nem marad-e írott malaszt mindaz, amit a, a munkahogyi hatósággal kapcsolatban papírra vetünk. A tagállamokkal szemben fel kell venni a harcot, akár jogsértési eljárások e, indításán keresztül. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos asszony, hogy ellátogatott ma ide közénk. Egy ideje Tudjuk már, hogy van egy európai munkaerőpiac, és ez egy európai munkaerőpiac európai szintű felügyeletére van szükség. beszélhetünk bonyolult dolgokról, de a politika általában a pénzről és hatalomról szól, és hát alapvetően ebbe az irányba mutat a kérdésem is. A felvázolt javaslat ígéretes, ugyanakkor a hatóságnak lesz-e hatásköre ez a kérdésem. Tehát ez a hatóság képes lesz-e arra, hogy a tagállamokat valóban rászorítsa arra, hogy időben információt nyújtsanak, Tehát nem csak az a kérdés, hogy az együttműködésre sor kerül, hanem hogy milyen gyorsan. Ez az egyik kér, első kérdés, ez a hatáskör kérdése tehát. A pénzre áttérve a közös munkaügyi felügyeleti vizsgálatokra is utalt. Hány ilyen munka ügyi felügyelettel foglalkozó szakértő lesz, mennyi pénz lesz erre, honnan lesznek erre pénzek, erőforrások, hogyan lehet ezeknek valóban Eh, érvényt szerezni, hiszen az Európai Munkaügyi Hatóságnak működőképesnek kell lenni, és az európai munkerőpiacra csak valóban eh, ilyen vizsgálatokkal, ellenőrzésekkel tudnak hatást gyakorolni. Köszönjük Reintke asszonynak, most pedig az EFDD nevében adom meg a szót, ha van itt valaki, de úgy látom, hogy nincs itt senki. Az ENF frakció sem képviselteti magát. Madam Helga Stevens. Helga Stevens kért szót, két percet kap képviselő, asszony parancsoljam. Köszönöm szépen. Biztos asszony. a tisztességtelen verseny elleni harcban számíthat rám, ránk. A munkavállalókkal szembeni visszaéléseknek véget kell vetni. De az együttműködés nélkül nem fog ez menni, hiszen a határon átnyúló visszaéléseknek csak így eh, szabhatunk gátat. Az, ön javaslat, az önök eh, javaslatával kapcsolatban lenne egy-két keresetlen gondolatom. Ugyanis úgy érzem, hogy a tagállamok felelőssége kellene, hogy legyen, hogy az európai szabályoknak érvényt szerezzen. A tagállamoktól nem kellene átvenni feltétlenül minden ilyen feladatot és szerepet, hogyha úgy tűnik, hogy a tagállami munka ügyi hivatalok és felügyeletek nem végzik el a megfelelő elvárt munkát, akkor mit lehet tenni? Az Európai Munkahogyi Hatóság mandátumának megváltoztatása lehet ez. Tehát egy európai munkaerőpiaci ellenőrzési felügyeleti rendszer bevezetésére kerülhet sor? Biztosítani tud engem arról, hogy valódi hozzáadott értéket képvisel majd ez a munkaügyi hatóság? Felmerül a munkaügyi hatóság jogi státusza, például az Európai Bírósággal kapcsolatban pontosan hogyan alakul majd a hatóság viszonya. Köszönöm. Jean-Claude Juncker hat die Európai... Jean-Claude Juncker a következő szavakkal vezette be az Európai Munkaügyi Hivatal felállítását. Abszurd, hogy a bankhivatal ellenőrzi a bankokra vonatkozó szabályok betartását, és nincsen egy olyan munkaügyi hivatal, amely a belső piacon belül való működés tisztességes volt a felül felett őrködik. Létrehozzuk ezt a hatóságot. Jean-Claude Junckerhez hasonlóan mi is tisztességes belső piacot akarunk látni. Ez a közös piac nem mindig működik jól és tisztességesen. Például, ahol határokon átnyúló foglalkoztatás létezik, határokon átnyúló ellenőrzésre is szükség van a szociális standardokat eh, a postafiók cégekkel megkerülik, és ez mindig a munkavállalók kárára van. Ráadásul a munkáltatókat is, eh, akik legális eh, és a jogszabályokat betartó foglalkoztatást akarnak teremteni, tisztességtelen versenynek teszik. ki. Kérdésem, hogyha jól értem mindaz, amit mond biztos asszony, a bizottság javaslata alapján csak olyan ellenőrzéseket lehet majd végrehajtani, amelyet az ellenőrzést végrehajtandó államhatóságok érvényez? Számomra fontos volna, hogyha a szociális partnerek is megkapnák azt a jogot, hogy ilyen ellenőrzéseket kérvényezzenek. Az elánál, az Európai Munkaügyi Hatóságnál, az Európai Illónál, elánál. Úgy gondolom, hogy a helyi szociális partnerek rendelkeznek a legnagyobb áttekintéssel a helyzetről az országokban és ők tudják a legjobban megítélni, hogy a hatályos jogszabályokat betartják-e a munkavállalók és a munkáltatók. Mit gondol erről a javaslatról, biztos asszony? Eh, Jungerius asszonynak adom meg a szót. Aztán pedig Tyson asszony fog válaszolni. Némi késéssel kezdődik majd a szavazás, de kérem legyenek türelemmel, mert ez nagyon fontos. Mindenki addig. Jungerius asszonynak adom meg a, a szót. Köszönöm szépen, rövid leszek elnök ö, asszony. S, nem leszek ö, nem fogok kesztyűs kézzel benni, nem fogom azt mondani, hogy mennyire tetszik nekünk ez a javaslat, mert csak azért is, mert ugye azt elmondta, hogy a tagállamoknak a közös munka erőpiaci ellenőrzésekben, felügyeletekben kell részt venniük, ezt hallottuk öntől. Ez hogyan működne? Hogyha egyértelműen kihasználják a munkavállalókat, akkor ezt hogyan lehet uh, például erre felhívni a, az ELA figyelmét, a konkrét esetekre mondjuk a szakszervezetek hívhatják fel a figyelmet, a munkagyi hatóság milyen gyorsan tud reagálni egy konkrét esetre majd. Utolsó kérdésem. Lesz-e fekete lista azokról postafiók cégekről, amelyek megpróbálják kijátszani a rendszert, mert szerintem ennek nagyon pozitív hatása lehetne a munkaerőpiacra. Thank you. Then I will give the floor to Madam Tyson. Tyson asszony, itt a lehetőség, hogy a felmerült kérdésekre választ adjon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom rövidre fogni. Tudom, hogy mindenki a szavazást várja, és hogy vége hazamehessen esős Brüsszelből. Lénárc úrnak válaszolok elsőként anyanyelvemen. Örülök nagyon, hogy ezzel a jelentéssel szeretnének valami jót tenni a munkaügyi hatóság szerintem fontos lehet, akkor, hogyha valóban működni kezd. Nem fogok most részletekbe menni. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy jó lesz a munka, a közös munka a parlamenttel. Tényleg sok sikert kívánok önöknek. Tudom, hogy önök is komolyan veszik ezt a munkát, fontos önöknek is ez az egész téma. mi nem kevés munkát fektettünk a javaslatba, amit letettünk az asztalra, reméljük, hogy önök is hasonlóan felkészülten viszonyulnak majd a tárgyalásokhoz. Voorzitter, eh, waarom eh, worden de lidstaten niet verplicht van samen te werken en als... További felvetésekre reagálva, például, hogy a tagállamokat miért nem szorítjuk arra, hogy együtt hogyan lehetne őket szankcionálni valamennyire, hiszen a kiküldetési irányelv végrehajtásában fontos szerep hárórájuk, illetve a társadalombiztosítás koordinációjában, ahol megfelelő eszközök is vannak erre. A munkaügyi hatóság feladata alapvetően az lesz, ne, vagy az lesz, hogy a tagállamokkal együtt egy, egy egységes operatív szerkezeti egységben működjünk. Persze ehhez megfelelő bizalmat kell kiépíteni, de a munka ügyi felügyeletek és hatóságok megfelelő hozzáállására van szükség. Alapvetően Enélkül nem lehet sikeres ez a munka. Tehát igazából ezt a fajta bizalmi viszonyt kell kiépíteni a tagállamokkal. Ha erre mégsem nyílik módunk, akkor pedig megvannak a szankcionálási eszközeink. A be nem jelentett foglalkoztatással kapcsolatban egy platform mm, már működik, ennek a további megerősítése is terve van véve. Például a munkaügyi hatóság tudna ezen a téren munkát tovább vinni. Alapvetően ezzel nem a platformot utasítjuk el. Igenis szükség van erre, hanem egész egyszerűen egy másik struktúrába építjük majd be ezt. Nézze tovább a felmerült kérdéseket. A pénzügyi kérdések ügyében alap alapvetően a többéves pénzügyi tervben már beszámítottuk az ezzel kapcsolatos kiadásokat, megfelelő kalkulációkat végeztünk a költségvetési területért felelős szakértőink, szakembereink ezt természetesen figyelembe vették, megnyugtathatom önöket ez ügyben. A szociális dömpingnek véget kell vetni, azt hiszem, hogy ez ügyben nincsen köztünk vita. Megvannak erre az eszközénk, itt van például a jogsértési eljárás, ami egy jól bevált eszköz abban az esetben, hogyha valaki nem tartja be az európai szabályokat. A költségvetéssel kapcsolatos kérdésre már válaszoltam, mert ezt még egyszer nem kell megtennem. Tehát a költségvetésben szerepelnek majd ezek a kiadások. Az egyszerűsítés alapvetően a célunk a, a munka erőpiaci felügyelet terén. Egy olyan tanácsadói csoportot is felállítottunk, amely technikai, azaz szakmai szinten segíti majd a parlamentet például, annak érdekében, hogy valóban minél hamarabb a gyakorlatba is átültethessük mindezeket az új szabályokat. Tudjuk, hogy a puding próbája az evés, de hát addig nem lehet, tehát nem lehet a dolgok elébe menni, eh, amíg megfelelő szabályok eh, nincsenek, addig eh, nem sietethetjük a munkagyi hatóság felállítását. 2019-től lépnek életbe az új szabályok, a tagállamokat természetesen erre majd emlékeztetjük. Over een aantal vragen, op een aantal vragen waarom we niet verder gaan of dat wel genoeg inspecteur. Következő kérdés, miért nem voltunk ambíciózusabbak a munka ügyi felügyeletek és ellenőrök ügyében, hányan lesznek pontosan, és milyen státuszban. Nos, ez ügyben majd <clears throat> az idővel fog körvonalazódni, hogy pontosan fognak körvonalazódni a részletek. Egyrészt hogy a több éves pénzügyi terv elfogadását is meg kell ezzel várnunk. A szociális partnerek hogyan fordulhatnak a munkaügyi hatósághoz? Nos, hát természetesen tagállami szinten kell, hogy működjön ez. A úgynevezett stakeholders group, tehát az érintette képviselőből álló csoport a tervek szerint szorosan együttműködik majd a munkaügyi hatósággal. és ez vizsgálja, hogy tagállami szinten kell, van szükség fellépésre, vagy ha nem, akkor európai szintre utalhatjuk az ügyet. Nem akarunk elvenni a tagállamoktól hatásköröket, nem akarjuk kiénekelni a tagállami munkafelügyeleti hatóságok szájából a sajtot, nem erről van szó, nem egész egyszerűen úgy érezzük, hogy szigorítani kell, meg kell erősíteni a munkaerőpiac felügyeletét, az ellenőrzéseket. Egy olyan felülvizsgálati záradék is beépítése került a javaslatba, amely szerintünk a jó menedzsmentbe beépült már az elmúlt években, hiszen egy Pár év után meg kell vizsgálni, hogy mennyire és hogyan valósultak meg a kitűzött célok. A szubszidiaritás, illetve az arányosság elve természetesen olyasmi, amit szem előtt tartottunk, azt hiszem ezt nem is kell hosszasan bizonygatnom hiszen amióta ki a hivatalba léptünk, a tagállamok fel, előjogát, hatáskörét nem próbáltuk megnyírválni. Nem lesz ez másképp az Európai Munkaügyi Hatósággal sem. Nem az lesz, hogy a tagállamok ajtaján kopogtat, majd az Európai Hivatal és helyettük elveszik, vagy elvégzik ezt a munkát. Nyilván ez nem így fog működni, nem ez a terv, nem ez az elképzelés. Inkább logisztikai szakértői segítséget próbálunk majd nyújtani az ilyen célú munka ügyi ellenőrzések vagy vizsgálatok elvégzéséhez. A visszaéléseket elkövető cégekről készülő úgynevezett fekete lista. Nos, a jogszabályjavaslatban ez így konkrétan nem szerepel. Ez tagállami kontextusban egyébként is szerintem relevánsabb. Remélem, hogy ezzel a lehető legnagyobb mértékben megválaszoltam a kérdéseiket. Gyanítom, hogy nem most utoljára beszélünk erről, és remélem, hogy ezzel a dosszéval majd eh, valamit tudnak kezdeni. Köszönjük. köszönjük, biztos asszony, köszönjük, hogy velünk töltötte ezt a, a délelőttnek ezt a részét, megválaszolta a kérdéseinket. A szavazás előtt két tájékoztatni valóm van. A szavazás után azonnal, és a szavazás nem tart többet negyed óránál, egy workshopot tartunk az Európai Munkaügyi Hivatal felállításáról. És remélem, hogy itt maradnak. Tehát mondom, 15-20 percig szavazunk, utána pedig workshop. Szakértők jönnek, akik eh, bevezetnek bennünket a témába másodszorban. A munkavállalók kiküldéséről szóló szavazás, végszavazásra jövő hét kedjén kerül sor Strasbourgban. 9-kor, vagy 10 órakor. Jöjjenek, vegyenek részt a végszavazásom. Mindezt elmondva, most gyorsan mindenki megkeresi a szavazókártyáját.

Okay, friends, then we start the voting. You have put... Elkezdjük a szavazást. Kérem, hogy mindenki helyezze be a szavazógépbe a szavazókártyát. Egyes kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Egyes kiegészítés mellettem, ellenem tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. Uh and the vote is open, or is it not? My doesn't work. Okay. <laughs> Nem működik az enyém, de most működik, tehát lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-16 ellenében. Kettes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Mellettem, ellenem, tartózkodás elfogott. <laughs> Kettes kiegészítés. Név szerinti szavazást szeretnék érvényezni, elnök asszony. Név szerinti szavazást a kettes kiegészítésről. Tehát mellette. Those against. Ellenem Egy név szerinti szavazást szeretnék kérdezni, kérni, elnök asszony. It's just a roll call vote and, and uh... Név szerinti szavazás. Okay. Okay. 14. 14 képviselőnek kell támogatnia a javaslatot. 11-nek. Többen, mint 11-en vannak, tehát ez név szerinti szavazás lesz. Leülhetnek, köszönöm, hogy felálltak, hogy mutatták a hajlandóságukat, a készségüket, támogatási szándékokat. Tehát a kettes kiegészítésről ezúttal név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-14 ellenében elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes kiegészítés mellettem. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes kiegészítés, mondja az elnök, mellette, ellenem, tehát a négyes kiegészítésről ellenőrző szavazást nyitunk meg. The vote is Now closed. Lezárom a szavazást. 18-17 ellenében elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kiegészítés mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük hát le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-17 ellenében elfogadtuk. Hatos kiegészítés nem okafogyottá vált? Rendben van, a hatosról, hatos kiegészítésről név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást a hatos kiegészítésről. Elfogadtuk 17-15 ellenében. Hetes kiegészítés mellettem, ellenem, azt mondanám elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kiegészítés, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kiegészítés mellettem, ellenem, Ellenőrizzük ezt le a 9-es kiegészítésről. E, név szerinti szavazást nyitok meg. Megnyitom a szavazást tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-13 ellenében. A 10-esről és a 11-esről név szerinti szavazást szeretnék kérni, elnök asszony. A 10-ről és a 11-ről. Rendben van, akkor megnyitom a szavazást. A tízes kiegészítésről. Lezárom a szavazást a tízes kiegészítésről. 21-13 elemében elfogadtuk. 11-es kiegészítés. Rendben van a név szerinti szavazás? Rendben van, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-14 ellenében elfogadtuk. Most pedig a bizottság strukturális párbeszédhez való hozzájárulásáról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-3 ellemében nulla tartózkodással. Köszönöm szépen. Ezzel pedig tovább is léphetünk. workshop. És megkezdhetjük a workshopunkat. The workshop on uh, the new uh, European az új Európai Munkaügyi Hatóság felállításával foglalkozunk a workshopban. Két percre megszakítom az ülést, hogy mindenki nyugodtan kimehessen. Okay, then we start. Elkezdjük tehát a munkaértekezletet, a workshopot, az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása. Denis Gentont szeretném bemutatni, aki az Európai Bizottság foglalkoztatási főigazgatóságának um, um, harmadik igazgatóságának vezetője. Megadom Genton úrnak a szót, köszönöm, hogy eljött. Rendben van, ha ott marad, vagy fel szeretne ülni ide a rostrumra? Hát, hogyha mehetek a rostrumra, elnök asszony, az elnöki emelvényhez, akkor persze szívesen kimegyek. Jöjjön, persze, jöjjön. Ilyeténképpen az ön hozzászólása egy igazi outreach lesz, jobban megszólítja majd a tagokat. Aztán persze Alexia Maniaki Griva asszonyt is kérem, hogy jöjjön ide fel az emelvényre, a Rostrumhoz, a Rostrumra. Thank you, Mr. Genton, uh, for uh, being here. Köszönöm szépen, Genton úr, hogy eljött. Köszönöm, hogy feljött az emelvényre, hogy mindenki láthassa önt. És mint tudjam, nem csak az ülésteremben látható ön, hanem a világ bármely pontján, ahol internet kapcsolat van, a számítógépen is követhetik az ön előadását. Köszönöm, hogy bemutatja számunkra az Európai Munkaügyi Hatóság felállításáról készült hatástanulmányt. Parancsoljon! Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek! Köszönöm ezt a lehetőséget. John Rat helyettesítem. Láthatják a nevemet a dián. Én röviden most a hatástanulmányt mutatom be, és természetesen kérdéseikre is szívesen válaszolok később. Az Európai Bizottság hatástanulmánya négy fő témával foglalkozott, négy fő problémával. Mit akarunk elérni, milyen feladatokat kell az elának végrehajtani, és hogyan kellene, hogy ezeket a feladatokat végrehajtsa, úgyhogy ezen akkor végig is szaladnék. Kezdjük a problémákat. Tehát milyen problémákat akartunk kezelni? Két fontos problémát azonosítottunk be. Az első az, hogy nem megfelelő információ és útmutatással rendelkezésre az állampolgárok számára, illetve a munkaadók számára, a másik pedig a nem megfelelő administratív együttműködés a szabályok betartatására. A problémák között, kihívások között szerepel tehát ez, és tudjuk, hogy már rengeteg intézmény létezik, és struktúra létezik, tehát ez nem szűz terület, már több intézmény foglalkozik ezzel a, a munkaerő mobilitással a belső piacon. Tyson asszony felsorolta a végrehajtandó feladatokat és gondokat. Nincs rendszerszerű megközelítés, nincs támogatás, és egyébként humán erőforrások sem állnak rendelkezésre, hogy a különböző területek közötti együttműködést garantálják. Tehát mi ezeket a kihívásokat azonosítottuk be hiányos vagy nem elégséges információk állnak rendelkezésre a nemzeti hatóságok esetén, pedig a nemzeti, a nemzeti hatóságok számára pedig neki kellene ugye ezeket az információkat továbbítani az állampolgárokhoz. Az adminisztratív együttműködés hiányosságait említettem, nincs elégséges kapacitás, megvan ugye az IMI, a kiküldetés, az SSI, a társadalombiztosítási koordináció, de mégis folyamatosan frissíteni kell a munkát, ezeket az eszközöket összehangolni, az együttműködést megvalósítani. Ezen a területen az uniós szintű együttműködés az elégtelen, nincsenek meg a közös eljárások, nagyon sok kétoldalú megállapodás van a tagállamok között, vannak nemzetközi fórumok, de mm, gyakorlatilag a lényegi elemik, elemek nem EU-s szinten valósulnak meg, hanem kétoldalú megállapodásokban, és ugyanez igaz a végrehajtásra is. A probléma hogy rendszer szerű együttműködést szeretnék ezen a területen megvalósítani. Aztán a vitarendezés sincs megoldva a joghatóságok között, és kérem ne felejtsék el, hogy a mediáció az joghatóságok között, tehát nem állampolgárok, nem vállalkozások között történik. A jelenlegi rendszer az a társadalombiztosítási koordináción belüli békéltetésen alapszik, de például a kiküldetés témájában nincs is ilyen rendszer. És végül pedig nagyon töredezett az EU-s szintű együttműködés, hogy ezt mi mondjuk, rengeteg testület létezik, vannak hálózatok, de ezeknek az interakciója nem szervezett. Tehát rendszer szerűbbé lehet ezt átalakítani egy platform létrehozásával, amely az állandó együttműködés szintere a különböző hatóságok között. A célkitűzés tehát a méltányosság, a bizalom megerősítése, illetve az információ minőségének és mennyiségének javítása, az operatív együttműködés erősítése, a munkaerőpiaci fennakadások feloldása. Tehát az általunk azonosított kihívásokat szeretnénk megoldani. Milyen kritériumok alapján értékeljük, hogy mi a megfelelő fellépés. Persze a hatékonyság, illetve a szubszidiaritás és az arányosság elvének figyelembevételével. Tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Unió ugye csak annyiban lép, amennyiben ez megfelelő, tehát a olyan kompetenciákat nem veszel, amelyek a nemzeti szintű fellépés megvalósításához megfelelnek, tehát mi csak annyit teszünk, amennyi szükséges, ennél tovább nem megyünk. A hatástanulmányt két részre osztottuk, ezt láthatják az egyik részben felsoroljuk azokat a feladatokat, amelyek végrehajtásával a problémákat meg tudjuk oldani, és a másik részben pedig a hogyannal foglalkozunk, tehát hogyan lehet ezeket végrehajtani. Gyorsan végig szaladok a feladatokon, persze át tudom ugrani ezeket, hiszen Tyson asszony már említette a feladatok körét. Három fő opcióból választhattunk úgymond a light touch megközelítés lett volna az első forgatókönyv, tehát hogy minimum ö, cselekvésre korlátozzuk magunkat, vagy operatív kapacitást hozunk létre, és igyekszünk kitölteni a hiányosságokat, egy kicsit alaposabb megközelítéssel, és az utolsó pedig a felügyeleti alternatíva, a támogatás és az operatív alternatíva mellett. Tehát a felügyeleti alternatíva megy a legmesszebb, túllép tehát a jelenlegi kereteken. Természetesen ezen alternatíváknak a költségvetési vonzata más és más. Most nem fogok részletekbe bocsájtakozni. A besléseink szerint gyakorlatilag a, az első két lehetőség kerül a legkevesebbe, a legutolsó pedig a legköltségesebb, a felügyeleti alternatíva, hiszen itt még további struktúrákat kell létrehozni a bizottságon belül is. Nos, mégis miért választottuk az operatív megközelítést? Azért, mert ez észszerű, ez az operatív szakpolitikai alternatíva, és arányos. Ez biztosítja a legnagyobb egyensúlyt a célkitűzések elérésében, anélkül, hogy jelentős mértékben növelné a költségeket, tehát ez jobb, mint az első, illetve a harmadik alternatíva. Ambiciózus az első a támogatási alternatívánál, de kevésbé intruzív, mint a felügyeleti alternatíva. A végrehajtást illetően három fő lehetőség merült föl. Az első ugye az, hogy nem hozunk létre ügynökséget, gyakorlatilag a koordinációt erősítjük a meglévő hálózatok között, és a bizottság kap erősebb szerepet a feladatok végrehajtásában. Persze létre lehet hozni egy ügynökséget vagy hatóságot, mindegy, hogy ezt hogy nevezzük, operatív feladatokkal, és természetesen létre lehet hozni ezt a hatóságot a meglévő uniós ügynökségekre, hatóságokra építve. Ezt a három alternatívát megvitattuk, és persze még egyszer, itt is igaz, hogy a költségvetési vonzata mindegyiknek más. A legolcsóbb, ugye, legkevésbé költséges az az, hogyha a bizottság lesz aktívabb a végrehajtásban, a meglévő hálózatokat használjuk, de természetesen a bizottságon belül is erre humán erőforrásokat kell biztosítani, ami nem létezett korábban. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy a felügyeleti alternatíva esetében, tehát a, egy új európai munkahogyi hatóság létrehozása nem kevésbé költséges, a második alternatíva nem kevésébb költséges, mint, egy, mint a harmadik alternatíva. Az eddigi ügynökségek más feladatokat látnak el, tehát az új ügynökségnek új humán erőforrásai vannak, új feladatokat lát el az meglévő ügynökségekhez, európai ügynökségekhez képest. A választás végül arra esett, hogy új hatóságot hozzunk létre, a hatékonyság miatt 140 fő körüli humán erőforrás a felbecsült igény, de ha jól látjuk, akkor az több, mint a foglalkoztatással eddig foglalkozó ügynökségek, viszont kevesebb, mint más ügynökségek, amelyeknek hasonló hatásköre van, akár a Eurojustot is említhetném, vagy egyéb ügynökségeket. A költségvetés is természetesen következetes, ugyanígy össze lehet vetni a többi ügynökséggel, kevesebb, mint a Frontexé például, több, mint a foglalkoztatással foglalkozó egyéb ügynökségeké, és zárójeles megjegyzésként mondom, hogy a költségvetés 50%-a, illetve több mint 50%-a az az operatív költségek kategóriájába tartozik, a többi ügynökségnél a humán erőforrás költségek dominálnak. Tehát itt a személyzeti költségek persze a, a költségek részét képezik, de nem ezek adják a költségek oroszlán részét. Tyson asszonyhoz intézett egy kérdése talán ez válasz. Ennyi tehát az összefoglaló, összefoglalásként, és akkor várom a kérdéseket. Köszönöm szépen a foglalkoztatási igazgatóság képviselőjének, mondja az elnök asszony. És akkor Alexia Manilaki Grívának adom meg még a szót, aki a parlament kutatási szolgálatának a képviselője, és majd ez után kerül sor a kérdésekre és válaszokra. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy meghívtak bennünket erre az eszmecserére a hatástanulmányról, az értékelésről. Mielőtt még belevágnék a lényegbe, hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a mi osztályunk hogyan támogatja a képviselőket. Az előzetes értékelési osztály az a bizottsági hatástanulmányokat értékeli ki, amelyek ugye az új jogalkotási javaslatokkal párhuzamosan jelennek meg. A célunk az az, hogy a hatástanulmány minőségét értékeljük ki, illetve hogy azt vizsgáljuk, hogy a bizottság jobb jogszabályalkotással foglalkozó szabályait betartják-e. Tehát nem magát a javaslatot értékeljük. Objektíven kívánjuk elemezni, hogy a bizottság módszertana megfelelő-e, illetve, hogy a dokumentumban felsorolt bizonyítékok, érvek megfelelnek-e, de magukat, a szakpolitikákat nem értékeljük ki, nem ez a feladatunk. Informatív a munkánk célja, háttér támogatást kívánunk nyújtani a képviselők munkájához. és az előzetes értékeléseken kívül természetesen a képviselők kérésére, a koordinátorok döntése alapján osztályunk részletes vizsgálatot is ö, tud készíteni, vagy akár egy kiegészítő hatástanulmányt, egy pótlólagos hatástanulmányt, illetve a parlament módosító javaslataival kapcsolatos értékelést is tudunk készíteni. Ami az Európai Munkaügyi Hatósággal kapcsolatos hatástanulmányt illeti, ki kell hangsúlyozni rögtön az elején, hogy egy fontos eleme ennek maga a probléma meghatározása a kihívások meghatározása. E tekintetében az a véleményünk, hogy észszerű a kihívások felsorakoztatása, a problémák feltárása a kezdeményezés mögött, tehát jogos az Európai Uniós fellépés. Erről már beszélt kollégám, a nem megfelelő információ, támogatás és útmutatás, illetve a határokon átnyúló helyzetekben a nemzeti hatóságok együttműködésének hiányossága jelentik a problémát több bizottsági statisztika, jelentés, tanulmány elemezte ezt, illetve a érdekeltekkel folytatott konzultáció eredményeit is felhasználták. A 12-es melléklet egy elemző dokumentumot tartalmaz a munkaerő mobilitásáról, illetve a határokon átnyúló helyzetekben felmerülő nehézségekről, a csalásról, a be nem jelentett munkavégzésről. Ez a dokumentum nagyon hasznos, mert bemutatja a problémákat és azok mértékét. A kihívások mögött meghúzódó hat tényező, összefüggő, de szerintünk az elsővel kapcsolatban, tehát a nem megfelelő ö, támogatás és iránymutatás problémáival kapcsolatban többet kellett volna írni, részletezni kellett volna azt, hogy hol találhatók a hiányosságok, tehát nem elég robosztus, megfelelő a bizonyíték. Az információs nehézségeket tehát tovább lehetett volna részletezni, lebontva az egyes eszközökre, és így tovább. Azért is, mert ugye már több eszköz is elérhető, és újabbak várnak végrehajtásra, mint az a Single Digital Gateway, vagy a Solvit cselekvési terv és egyebek. A második dolog a nemzeti hatóságok közötti együttműködési hiányosság, illetve hiányosságok. Ezeket jobban e, elemezték. Az Európai Unió felépésének hozzáadott értékeléséről is szólnak, a szubszidiaritásról és az arányosságról is. A hatástanulmány külön fejezete szól ezekről, ahogy ennek lennie is kell. Bár ez a fejezet egy kicsit rövid az arányos fellépést figyelembe vették a különböző szakpolitikai opciók felsorolásakor, és akkor is, amikor a, a már említett alternatívát kiválasztották. Nos, az alternatívákat, illetve célkitűzéseket felsorolják. Az operatív célkitűzések azok konkrétan az Európai Munkaügyi Hatóság feladataihoz kapcsolódnak, ez a monitoring és értékelés fejezetben szerepel, és itt a megfelelő mutatók is felsoroltak a világosan megfogalmazott problémák mellett. A célkitűzések eléréséhez két különböző opciót sorolnak fel egyfelől milyen feladatokat látna el az Európai Munkaügyi Hatóság, másfelől pedig hogyan szerveznék meg, teremtenék meg ezt a hatóságot. A status quo mellett ezen kívül még három alternatívát tárgyalnak, tehát ez azt jelenti, hogy az alternatívák száma megfelelő, az alternatívák egyébként a konzultációból származnak, és konkrétan csat- kötődnek a célkitűzésekhez, ehhez a megoldandó kihívásokhoz. Ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy az alternatívákkal kapcsolatban több információt lehetett volna gyűjteni, és a hatóság feladataival kapcsolatban is, konkrétan a második alternatívával kapcsolatban, amely ugye a meglévő struktúrákat felhasználva új hatóságot hoz létre. A hatóság szerepét leírják, és kísérletet tesznek arra is, hogyan, hogy hogyan um, kacsúsítják és koordinálják ennek a tevékenységét, de szerintünk ez nem elég konkrét, pontosítani kellett volna az ügynökség vagy a hatóság szerepét a meglévő struktúrák és eszközök között. Több érintett is aggájának adott hangot, az átfedésekkel kapcsolatban megkettőződhet esetleg a e, végrehajtás, különösképpen akkor, hogyha a foglalkoztatási területen egy már meglévő ügynökséggel olvasztanák egybe ezt a hatóságot. E, erre a kérdésre e, csak általánosságban adnak választ, tehát hogy ez miért nem megoldható, azt mondják, hogy nincs határon átnyúló feladatköre a meglévő ügynökségeknek, kutatás sí körű testületek, tehát ez nem ideális az Európai Munkaügyi Hatóság esetében, de több információt lehetett volna adni. Azt szerepel a szövegben, hogy az ügynökségek átszervezése aránytalan fellépés, e, csupán a munkaerőpiaci mobilitás e, témáját e, kezelendő. Később viszont a szövegben a második alternatíva alatt felsorolják, hogy nincs kizárva az, hogy egy meglevő decentralizált ügynökség alapjain új hatóságot lehessen létrehozni, és elmagyarázzák, hogy egy ilyen döntést a meglévő decentralizált ügynökségek működésének a kiértékelésére lehet építeni. Ez tehát továbbra is ahhoz a kérdéshez eh, vezet, hogy a bizottság miért nem várta meg az értékelés eredményét, mielőtt ezt a javaslatot letette az asztalra. Közben az értékelés eredménye megszületett. Ami a cselekvések eh, eredményét, hatásait, gazdasági, költségvetési, szociális és jogi hatásokat elemeznek, illetve az alapjogokra gyakorolt hatást, és az adatvédelmi kérdésekre is kitérnek. Hatékonyság, hatásosság és következetesség a kritériumok, amelyeket figyelembe vesznek az útmutatónak megfelelően. A nemzeti hatóságok és a munkaadók, a kis és középvállalkozások is bent vannak a vizsgálati körben. A vállalatok a tisztességes verseny ből részesülnek előnyben, és a dolgozók is természetesen emiatt. A hatástanulmány a költségvetési becslésekkel is foglalkozik. Tulajdonképpen ez az egyetlen ö, számszerűsített adat a hatástanulmányban. Észrevettünk egy kis eltérést a elszámadatokban egyébként, mert a magyarázat részben más számadatok szerepelnek, mint a hatástanulmány mellékletében az éves költség 54 millió euróra rúg, közben a javaslat 50,9 millió euróról beszél. általánosságban a hatástanulmány adatainak minőségéről, illetve az elemzés minőségéről elmondhatjuk, hogy felhasználják a szakvéleményeket. A bizottság elmondja, hogy a belső elemzési kapacitásait, illetve meglévő szerződéseket használt fel. Vannak hivatkozások az egyes tanulmányokra, a felhasznált tanulmányokra, viszont linkeket nem adtak, ami egy picit bonyolítja a helyzetet. Friss adatokat nyújtanak, és megbízható adatforrás ez. A bizottság átláthatóan jár el, és azt mondják, hogy az okokozati kapcsolatok miatt, tehát ugye a szociális, gazdasági hatások, illetve az ügynökség létrejötte között eh, elég távoli a eh, kapcsolat, ezért nem kvantifikálták eh, ennek a hatását, a megtakarít, várható megtakarításokat sem tudták kvantifikálni, szemszerűsíteni az ügynökség létrehozása eredményeképpen, valamint az elégséges időhiánya miatt is, de nem bocsátkoznak további részletekbe. Ami a konzultációt illeti az érintettekkel, ez mutatja, hogy a bizottság erőfeszítéseket tett arra, hogy az érintett felekkel e, lehető legtöbb érintett féllel konzultáljon, nyilvános konzultációt hajtottak végre az állampolgárok, illetve partnerek véleményét gyűjtötték be az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásával kapcsolatban. Az általánosságban az útmutató által előírt 12 helyet viszont csak 6 hétig tartott ez a konzultáció. Egy célzott konzultációt is végrehajtottak a tagállamok, a szociális partnerek, nemzeti hatóságok körében, és a közlekedési ágazatra egy külön konzultációt hajtottak végre, tehát itt ez azért fontos, mert a legtöbb fellépő szereplők kis- és középvállalat a közlekedési ágazatban. Hiányoznak sajnos számadatok a konzultációt illetően, nem tudjuk, hogy hány választ kapott a bizottság, és így tovább. Aztán pedig arról, hogy milyen formát öltsen ez a hatóság, nem gyűjtöttek adatokat. Amit lehet látni, az az, hogy a nézetek nagyon vegyesek, a, legalábbis szervezési kérdésekben, tehát hogy hogyan szülessen meg egy ilyen hatóság. Elég jól felvázolják a konzultációban résztvevő felek által megfogalmazott véleményeket, de sokszor általánosítanak, azt mondják, hogy sok érintett, az érintettek jelentős száma ezt is ezt gondolja, de nem bontják ki ezeket a megfogalmazásokat konkrét számokká. A kezdeményezés mögötti érvelés szerepel a javaslatban a probléma meghatározása alapos, friss adatokkal, tanulmányokkal és konzultációval támasztják ezt alá, bár további bizonyíték hasznos lett volna. A hatástanulmány következetes, a probléma meghatározása, a beavatkozás jogosultsága, az alternatívák és aztán a kiválasztott fellépés felsorolása következetes vonalon halad végig. Az alternatívák értékelésekor a konkrét operatív aspektusok felsorolása az elemzés előnyére vált volna. Jobban fel lehetett volna vázolni, hogy miért aránytalan a meglévő ügynökségek szerkezeti átalakítása csak a munkaerő mobilitás céljára és hogy miért írták le azt, hogy a második alternatíva nem zárja ki azt, hogy egy új ügynökséget hozzanak létre, ami a harmadik alternatívában szerepel. Követték tehát az ajánlásokat, de az összetettség, illetve a duplikáció kockázatára részletesebben kellett volna kitérni, csak úgy, mint a szinergiákra, illetve a karcsúsításra az illetékes ügynökségek munkájának kiértékelése hasznos információ lett volna a véleményünk szerint. Végül pedig a hatástanulmány azt is bemutatja, hogy erőfeszítéseket tettek a visszajelzések begyűjtésére, még akkor is, hogyha a konzultáció nem a szokásos 12 hetes időtartama tölelte fel. A munka eredménye jól tükröződik a szövegben. Ahogy azt már mondtam, csak a hatástanulmány pozitívumait, illetve gyenge pontjait elemeztük, nem pedig a szakpolitikai elemeket. Köszönöm a figyelmüket. Mr. you would like to Köszönjük. Kérdések kollégáktól. Lenársz úr elsőként. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a két prezentációt. Nagyon érdekes volt a kettes operatív és hármas felügyeleti opciók között. Az első eszmecsere Tyson biztos asszonynal. Talán ezután némi félreértést látok az ügyben, hogy a, a, mi lenne a hatásköre a hatóságnak. Maga a név is, hogy hatóság, hogyha meg rákeresünk a Google-en, akkor uh, elég határozott a definíciója, inkább olyan, mint egy anya, aki parancsokat ad, és azoknak érvény szerez. A javaslatból egy kicsit másfajta hatóság körvonalazódik. Miért hatóságnak nevezzük, még hogyha furcsán is tűnik a kérdés elsőre, miközben ez eredetileg nem is szerepelt a javaslatban, ha már itt tartunk, ami az információnyújtást illeti valóban európai szint a legjobb ahhoz, hogy az hatástanulmányokhoz ezt az információt megadják? Nem lenne jobban nemzeti vagy helyi szintű nyújtása hasznosabb, jobb? hiszen a oldalú fiskális szerződések a tagállamok között mindig egy csomag részét képezik. együttműködés a munkaerőpiaci nehézségek okán. Ez pontosan mit jelent, illetve a hatástanulmányok a szövegben milyen jogalapot adnak mindenre? Lenárs úr kérdését ne felejtsék el, mert Pirinszki úrnak adom meg most a szót, egy másik kérdést tesz fel. Thank you very much. Uh, Well, my question has to do precisely with the understanding behind the proposal. Nos, a javaslat mögött alapvetően az enforcement eh, kérdése lebeg, tehát hogy hogyan szerezzünk érvényt a szabályoknak. A betartatás, végrehajtás Szeleme lengi körül az egész javaslatot. Tyson asszony pedig többször is felvetette a bizalom kérdését, bizalom, a nemzeti hatóságba vetett bizalom, illetve a majdani európai munkahelyi hatóságba vetett bizalom szintjén is. Talán érdemes elgondolkozni azon, hogy milyen feladatokat, illetve eh, milyen keretben kívánunk végrehajtani. A be nem jelentett munka val foglalkozó platform felállítása kapcsán elhangzott, hogy hát nincs is szükség ilyen platformra, hiszen nemzeti szinten ez egy csodálatosan megoldható feladat, és aztán mégis azzal érveltünk, és tudtunk élverni, hogy egybeesnek a munkavállalók, a munkáltatók és a kormányzati hivatalok érdekei az ügyben, hogy a szabályokat, szabályoknak egyszerűen, gyorsan, mégis hatékonyan érvényt szerezzenek. Nos, ez ügyben szerintem érdemes lenne a három opció kapcsán ezen elgondolkodni, hiszen a hatóság természeténél fogva három fajta lehet. Fontos, hogy a hatóság hatás köre megfelelő legyen, hiszen ez lehet a bizalomépítés alapja is. a Stakeholder Committee, tehát az érintettek eh, véleményét becsatornázó bizottság, a mediáció, azaz az eh, ki közvetítés érdek eh, egyeztetés is felmerül. Miért csak egy? tagállami képviselő van itt, és két bizottsági képviselő. A tagállamokat miért szorítják konkrét feltételekkel, hogy milyen delegáltakat küldhetnek, még a bizottság esetében nincs hasonló szigorú szabály. Az igazgatás, igazgató tanács, management board nevezi ki a, az igazgatót, a bizottság által javasolt jelöltek közül miért csak a bizottság jelölhet, a nemzeti kormányzatok miért nem vehetnek részt a jelölésben, a stakeholder groupban úgy tűnik számomra, hogy a szociális partnerek képviseltetik majd magukat itt, de a háromoldalú elv, a tripartita elv alapján a kormányzati képviselőknek is helyük lenne itt, vagy a Management Board, tehát az igazgató tanács elnöke, aki a stakeholder groupban is részt venne, vagy a tagállam képviselője, aki éppen mondjuk a soros elnökséget betölti, hogy valamilyen módon képviseltessék magukat a tagállamok. Tehát több ilyen kérdés is felmerül, most nem mennék további részletekbe, de hát a bizalomról beszélhetünk naphosszat, de addig, amíg nem harapós a szabálykeret, addig bizony mindez fabatkát sem ér. A fogyasztóvédelemben például láthatjuk, hogy az uniós szervek fogyasztóvédelmi hatás körei igencsak jó körül határoltak és erősek. Itt is meg kellene találnunk valahogy ezt az egyensúlyt, hiszen egyrészt a nemzeti hatóságok hatáskörét is erősíteni kell. A válság, a megszorítási intézkedések nyilván nem körülték el őket sem jogilag, emberileg és pénzügyileg is meggyengültek eh, ezek a nemzeti munkaerőpiaci eh, munkaügyi felügyeletek, ezért Tehát a kapacitásfejlesztéssel és a, a, a munkaügyi hivatalokra, illetve felügyeleti szervekre való felhívással is sokat segíthetünk. Emellett persze meg kell vizsgálni azt is, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés, talán 81 es 82-es cikke említi itt a jogalapokat. illetve az polgári, illetve büntetőügyi igazságügyi együttműködés lehetőségéről beszélnek ezek a cikkek. Büntetőügyi is fontos, hiszen ezekkel az úgynevezett postaláda cégekkel kapcsolatban büntető jogi megfontolások, felelősségek is felmerülnek. Tehát az ilyen hatáskörök apró részleteit vizsgálva, és jobban definiálva azt hiszem, hogy ezt a majdan felálló munka ügyi hatóságot jelentősen erősíthetnénk. Az Advisory Group, a tanácsadó csoport kapcsán sok kérdés felmerül bennem, hiszen az apró kis részinformációkból számomra nem derül ki, pontosan az, hogy mi ennek a célja, ha és amikor a rendelet elfogadásra kerül, akkor fontos, hogy egyből működőképes legyen maga a hatóság, ehhez azonban pontosan milyen segítséget kíván nyújtani ez a tanácsadó csoport. Köszönjük, Harkin asszony! Köszönöm szépen én is. Köszönöm a kollégáknak ezt az expozét. Visszatérve a tájékoztatás kérdésére, hiszen az információ koordinációjára megvannak az uniós szintű rendszereink, platformjaink, az ISSI az első példa az, ami az embernek eszébe jut, az európai társadalombiztosítási kártya, amely tudjuk, hogy késedelmet szenved. IMI, ISSI, illetve a társadalombiztosítási kártya eh, késedelme figyelembevételével nem gondolja, hogy a munkahogyi hatóság nem feltétlenül tud majd hatékonyan működni a, jel, meg a meglévő rendszerek keretében, főként a hiányos információ tükrében. Tudjuk, hogy vannak információs hiányok, tudjuk, hogy felaprózottak és hiányosak a meglévő rendszereink. Talán érdemes lenne több erőfeszítést fordítani annak biztosítására, hogy a meglévő rendszerek jól működjenek. A parlamenti kutató szolgálattól érkezett szakértő beszámolójára azt tudom csak mondani, hogy kérdésem mindkettőjükhöz az önök véleménye szerint van-e bármi ebben az értékelésben, amely javíthatná a javaslatot jelenlegi formájában. Harmad sorban beszéltek arról, hogy az operatív munka, illetve az adminisztratív munkarány hogyan alakulna. 50%-ról beszéltek, például a munkaügyi ellenőrzések elvégzéséről is szóltak. De hát ez szép és jó, de egyének, emberek végzik ezeket az ellenőrzéseket, és hogyha az Európai Munkahogyi Hatóság szerepét vizsgáljuk, akkor mediáció, kooperáció, kapacitásfejlesztés, ezek igencsak munkaidő és munkaerő igényes feladatok. Ha a beolvadó hatóságokat, ügynökségeket is vizsgáljuk, gondolok itt például az EURES-re. Kevesebb, mint 50%-a a költségnek lesz az emberi költség. Nos, ez engem meglep, hiszen az átvendő szerepek, feladatok, a beolvadó ügynökségek tükrében ez hogyan lesz tartható. Ha már az embereknél ha alkalmazottaknál tartunk, a különböző testületek, szervezetek, ügynökségek, amelyeknek átveszik a szerepét. Nos, az ott dolgozókkal kapcsolatban bármiféle fel, előkészületet tettek már? A szabályozói felügyeleti testület február 9-én negatív véleményt adott ki, aztán február 20-án ezt pozitív véleményre változtatta 21-én, bocsánat, tehát nagyon rövid idő alatt, eh, igen, csak komoly párfordulás ez. Milyen módosításoknak köszönhető az, hogy 10-11 eh, nap alatt eh, sikerült a Regulatory Scrutiny Board aggodalmaira megoldást adniuk. Köszönjük szépen! Először Pánkádi úr kap szót a bizottság nevében. hosszú és bonyolult kérdéseket szegeztek önhöz, és kérem, hogy viszont nagyon röviden és lényegre törően válaszoljon, hiszen szorít minnyájunkat az idő. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kérdéseket. Ezek nagyon fontos, lényegre törő kérdések voltak, és az egész folyamat során az elmúlt hónapokban mi magunk is feltettük magunknak ezeket a kérdéseket. Voltak éppen nem csak a név kérdése szerepelt itt, hanem az a kérdés is, hogy milyen hatáskörrel rendelkezik az Unió ezen a területen. Lenert úr felvetéséből azt hallom ki, hogy az authority egy hierarchiát is jelent, de hát a hierarchiának be kell illeszkednie a meglévő szerkezeti elemek közé. Tehát, hogyha az EU nem rendelkezik hatáskörrel, akkor voltak éppen a szuverén tagállamok munkáját kell támogatni ennek az új uszorítének vagy hatóságnak. Amikor a javaslatunk arányos voltán gondolkoztunk, e megfontolás vezetett bennünket. Az információt az állampolgároknak, a cégeknek is nyújtjuk, valamint a tagállamok közötti információcserét segítjük elő. Az állampolgároknak adott információ, ugye, és erről a hatas tanulmányban is szó van, az egységes digitális kapu teremti ezt meg. Fontos, hogy az egységes digitális kapu létrejötte mögött az információ agregálását megteremtő munka történjen, és például a munkavállalók kiküldése tekintetében a végrehajtás irányelv, vagy pedig a kiinduló irányelv módosítása mind olyan jogszabályt jelentenek, amelynek alapján az egységes digitális portában az információk hozzáférhetővé teendőek. Az EU, a tagállami hatóságok megőrzik hatáskörüket és illetékességüket, de az EU-s munkaügyi hivatal, az ELA, hozzájárulhat ahhoz, hogy az információ továbbításával az információ minőségét javítsa. Ráadásul a hatóságok közötti együttműködést új túlokkal, eszközökkel is segítjük, és voltak éppen ezek az eszközök már működnek, beváltak, Persze vannak hiányosságaik is, az ISSI-nak például, vagy a be nem jelentett munkavégzési platform sem működik százszázalékosan és tökéletesen. Az EMI rendszert is jobban lehet integrálni a többi munkaügyi modullal. Nos, ezt a munkát például akár technikai szinten is segítheti az újonnan felállítandó hatóság, segítve így, hogy a különböző szakterületeket és szakpolitikai területeket integrálja. Ami a diszrupciót, a megzavarást illeti, az új hatóság feladata az, hogy a hatáskörrel is illetékesen rendelkező hatás, hatóságok munkáját támogassa, Például mondjuk a Caterpillar esetén belül, ugye ez egy belga leépítési ügy volt, a Caterpillar cég helyezte át a tevékenységet, és itt megvizsgáltuk um, az európai szintéren, hogy hogyan lehet az európai szociális alapból, vagy az európai globalizációs és kiigazítási alapban rendelkezésre álló forrásokat úgy átcsoportosítani, hogy az eljáró hatóságok munkáját segítsük, és így végezetül a munkanélkül váló munkavállalók helyzetén segítsük. A globalizációs alap, vagy az ESF, az Európai Szociális Alap, tehát fontos munkát végez itt. Ami az irányítás, vagy a governance kérdését illeti, és itt Pirinski úr kérdésére válaszolok, itt a tanács és a parlament által kidolgozott közös megközelítést veszük figyelembe. A stakeholderek, vagy a szereplők csoportja, alapvető funkcióval bír a hatóság felállításának előkészítése során. Egy tanácsadó csoportot állítottunk fel, előkészítve a hatóság felállítását, és ez a szakértői csoport tekintett ki a feladatokra, az előttünk álló kihívásokra, az intézményi környezetre, így körvonalazva azon intézményi megoldást, amelynek segítségével az ELA felállítható lett, és persze egy irányító bizottság is kísérte a szakértők és a stakeholderek munkáját. Ami pedig a költségvetés és a munkatársak kérdését illeti, hát ez persze egy fontos kérdés, nagyon pontosan meg kell határozni, hogy a hatóság milyen feladatokat vállalhat át, és milyen erőforrásokkal rendelkezik majd. A bilaterális megállapodások, például a tagállamok közötti bilaterális megállapodások már lehetővé teszik a közös vizsgálatokat, az Európai Munkaügyi Hatóság ernyője alatt milyen új lehetőségek nyílnak meg? Tettük fel a kérdést kiinduló pontként azt vizsgáltuk meg, hogy milyen lehetőségek állnak már ma fenn, és azt mondtuk, hogyha mondjuk száz közös vizsgálatot, ellenőrzést hajtanak végre egy év alatt, akkor milyen forrásra, milyen e, munkavállalói háttérre lesz szükség. Ennek alapján becsültük meg a staff méretét és egy év elteltével majd megvizsgáljuk, hogy további munkatársakra van-e szükség. Nagyon sok kérdés foglalkozik az ügynökséggel, az ügynökségekkel általánosságban. Létezik egy politikai szándék, hogy az ügynökségek hatáskörét ne keverjük össze, hanem teljesen világosá tegyük, melyik ügynökség milyen hatáskörrel rendelkezik, az elávaról való gondolkozást, tehát úgy körvonalaztuk, hogy világosá tegyük, hogy milyen extra hozzáadott értékkel járhat az ele felállítása. De persze mindenfajta változtatás előtt is nyitva állunk, hogyha erre szükség lesz a jövőben. Igen, Gerieva asszony csak nagyon röviden Harkin asszony kérdésére válaszolnék. Az értékelésre vonatkozott ez. Ha nem tévedek, akkor tényleg az utolsó pillanatban vált hozzáférhetővé az értékelés, tehát még mi sem tudtuk ezt elolvasni. Ami pedig a board kommenteket illeti, a két vélemény között, tehát a szakértői testület és a másik vélemény elkészítése között nagyon rövid időt telt el, de a hatástanulmányban szerepel egy melléklet, mely egy táblázatban megmutatja, hogy a board véleményét, mind a támogató, mind a bíráló véleményt hogyan inkorporálták a felállító jogszabályban. A hatástanulmány ezen felül pedig eh, külön kiemeli azokat a fejezeteket, amelyekben a board, a tanácsadó testület véleménye megjelenik. Úgy gondolom egyébként, hogy a board ajánlásainak legtöbbjét a bizottság figyelembe vette, de hát még részletesen kell tanulmányozni a szöveget, hogy e végleges ítéletünket megalkothassuk. Um, fontos ugyanakkor az is, hogy a többi ügynökséggel való szinergiákat is megteremthessék. Uh, Köszönöm szépen, ugye szorít bennünket az időm Mindenkit tájékoztatni szeretnék, hogy ma délután egy árnyékjelentéstevői ülést tartunk, kettő órakor, és a szakértők, akik ma nem tudnak hozzászólni, hogyha hajlandók el, ők hajlandóságukról tettek tanúbizonyságot, hogy eljöjjenek az árnyék jelentéstevő ülére, ülésre, és erre az ülésre minden képviselőtársunk eljöhet, felteheti kérdéseit a szakértőknek, megvitathatja ezt velük. Mindezt elmondva, 5 percet adok a következő panel résztvevőinek. Utána remélem, hogy még lehetőségünk lesz arra is, hogy mindenki eljöjjön az árnyék jelentéstevő ülésre, és itt aztán elmélyíthetjük majd a tudásunkat. Önök is eljönnek ma délután? Hát nem kell eljönniük, de meg vannak hívva. De most pedig Vanessa Luddennek adom meg a szót, nem Jan Krémersnek a Tilburgi Egyetemről adom meg először a szót. Az Európai Munkügyi Hatóság és a végrehajtás kérdéseiről fog beszélni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövidre foghatom magamat, hiszen az általam készített anyag hozzáférhető, nyomtatott formában is letölthető az interneten. Én csak annyit szeretnék tenni, bár egy sok szlájdot elkészítettem, de egy-kettőt kihagyok. Voltak éppen annyit szeretnék tenni, hogy megmutassam, hogy mivel járul hozzá ez a javaslat a munkaügyi ellenőrök munkájához. Mit jelent ez tehát a közös ellenőrzések végrehajtása és a munk és a európai vívmányok végrehajtása tekintetében? A hatástanulmányt megvizsgálva egy sor e, releváns észrevételt találhatunk a hatástanulmányban, és úgy gondolom, hogy ezt, ennek fényében ezt üdvözölnünk kell, hogy a fragmentált hatáskörök, e, ugye túl sok intézmény, túl sok hatás, e, hatóság végzi az ellenőrzéseket, ezek most egységesülnek, legalábbis az európai egyeztetés egy kézbe kerül az újonnan felállítandó el a kezébe. Ezt üdvözölni kell. De van itt még egy kérdés, mégpedig, hogy mindenfajta kezdeményezés legfőbb célja az kell, hogy legyen, ahogy a Juncker úr is mondta, hogy az egységes piac tisztességes működését biztosítsák. ezzel a kezdeményezéssel voltak éppen, tehát a nemzeti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok fellépési lehetőségeit kell megerősítenünk. Nos, e tekintetben a bizottság javaslata, hogy is mondjam, csak <clears throat> meglehetősen mérsékelt igényekkel rendelkezik, ugyanis, hogyha egy tagállami hatóság azt mondja, hogy szabálytalanságok működnek, léteznek, és a nemzeti hatóságnak ellenő, ellenőrzést akar végrehajtani, akkor ebben az esetben egy EU-s mandátumot vagy autorizációt is kell, hogy kapjanak, hogy fellépjenek. Nos, ez a szempont a jogalkotó javaslatból teljesen hiányzik. Hogyha megvizsgáljuk a munkaügyi ellenőrzések, főleg a közös munkaügyi ellenőrzésekben szerzett tapasztalatokat, azt látjuk, hogy az ellenőrök hatásköre, illetékessége és joghatósága különösképpen korlátozott, amikor túl akarnak lépni, át akarnak lépni a saját illetékességi területükön, a saját országhatárukon. Sok területen van ez így, a társadalombiztosítás területén, vagy az artificial arrangementek, postafiók cégek, stb. tekintetében. Belgiumban van egy jó mondás. Öm, könnyű más kezét, ahogy a belgák mondják, más kezét a csalámba verni. Ugye belgák ezt mondják, más kezét a csalámba verni. Nos, egy könnyen hivatkozhatnak majd arra, hogy az én cégem egy más országban működik, a ti ellenőrző hatóságotoknak nincsen jogköre, illetékessége, hogy itt fellépjen. Egy szóval egy könnyen ki lehet játszani az egyes nemzeti hatóságokat ezzel az érvel. Ezért jó az ELA. Másodszorban azt is látni kell, hogy a bizottság javaslata nem dolgoz ki igazi szakpolitikai válaszokat arra, hogy a letelepedés szabadságával való visszaélő cégek és vállalkozásoknak hogyan lehet megakadályozni a tevékenységét, és hogyan lehet az ezen visszaélő cégek munkáltatói tevékenységét jobban ellenőrizni. Az én tapasztalatom azt mutatja, hogy az administratív bírás, bírságokról szóló levelek eh, eltűnnek a kukában, vagy még inkább eh, a postafiók cég postafiókjában. pedig ezt meg akarnánk akadályozni. Elnök asszony, itt befejezem, de a sok többi észrevételünkről az anyagunk beszél. Köszönöm szépen. Ládár asszony pedig a Rambel Consultingot képviseli. Ők a munkahogyi mobilitás által nyújtott szolgáltatások értékelését végzik az EURASZ kontextusában. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy elmondom, hogy miről szól, a mi munkánk. 93-ban alakultunk, foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata vagyunk, az európai munkaerőpiacnak nyújtunk szolgáltatásokat, információt, tanácsadást, és a munkavállalók és munkaadók közötti kapcsolatteremtésben, dolgozók elhelyezésében is aktívak vagyunk. Van egy portálunk is, Dióhéjban tehát ezzel foglalkozik az EURES, és arra kértek, hogy számoljak be arról, hogy mit is ö, tesz az EURES, illetve milyen változások következnének be a munkahogyi hatóság létrehozásával. Négyféle ilyen változásról lehet beszélni. Egyrészt egy új interfész jön létre, az Európai Koordinációs Iroda, ami egyelőre a bizottságban található, teljesen átkerülne a munkaügyi hatóságba, az Európai Munkaügyi Hatóságba. Az Európai Koordinációs Iroda tulajdonképpen a támogatást nyújtja az eurás számára, és koordinációs feladatokat lát el, szakképzést biztosít, információs, kommunikációs tevékenységeket végez. Tehát ez mind átkerülne az ma ba az MHE-ba, és minden, tehát tartalom, a portál tervezése és tartalma szintén átkerül az EMH-hoz. A technikai részletek pedig a bizottság szolgálatainál maradnak. Így jönne létre a felosztás. Ami a monitoringot illeti, a monitoringot is ugye hagyományosan a tagállamok, illetve az Európai Bizottság végezték. A munkaerőmobilitással kapcsolatban most már ez is az Európai Munkaügyi Hatóság feladata lenne, és most röviden nézzük a hozzáadott értékét ennek a javaslatnak az eurás számára, illetve egy-két ajánlást. So in terms of added value um, from the euros... Hozzáadott érték. Az eurós szempontjából hozzáadott érték, hogy nagyobb elkötelezettség valósul meg, hiszen 7 európai testület kerül egy ernyő alá a legjobb a bevált gyakorlatokat, tapasztalatokat meg lehet, meg lehet valósítani, ezeknek a cseréjét nemzetek feletti szinten, tehát Európai Uniós szinten. A hatékonyság kedvező az eurás kapacitása szempontjából is, hiszen az egyablakos ügyintézést így könnyebben meg lehet valósítani, és ki lehet használni a szinergiákat is a közös projektek és egyéb gyakorlatok végrehajtásával a munkában. Horizontális támogató tevékenységeket sem szabad, hogy elfelejtsük. Ezek ugyanis javulnak a szinergiák kialakításával, a többi testülettel, például az oktatás képzés egy ilyen terület, és az eurós jelenlegi korlátait érdemes kiértékelni. Az eurós portáján ugyanis a, a elérhető hirdetések száma eléggé korlátozott, tehát ezt ki lehet bővíteni, és az ECO, a monitoring jobban odafigyelhetne az információkra, amelyek felkerülnek a portára. Ezek ugye tagállami szintű információk, tagállami kapacitásoktól is függ, hogy felkerülnek ezek a válláshelyek a portára. És nyilván a munkaadók esetében van lehetőség optátra, ezt is figyelembe kell venni. a szinergiák kihasználásával az Aura sporttal bővítését is meg lehet valósítani, például az életkörülmények, munkakörülmények szakasz, szekciót a portálon ki lehet bővíteni. Végül pedig a pozitív a hozadott értéke a munkaügyi hatóságnak, a munkaerő mobilitásának arca lehetne ez az Európai Munkaügyi Hatóság, sokkal nagyobb lenne az eurás láthatósága is, a bizottság eszközeit sokkal több jönne létre a mobilitás támogatására és ösztönzésére, ugyanis a múltban ez nem volt annyira látható, mint lehetett volna. Sorry. Now just some, some points for, for further consideration. Um... Egy-két észrevétel, amin érdemes elgondolkodni. Ahogy említettem, egy további interfészt hoznának létre, amely az esetleges átfedések feltárásához vezet, illetve a szerepkörök koordinálását, pontosítását idézheti elő. Fontos ez, különösen akkor, amikor arra gondolunk, hogy az EURES-nek milyen kapcsolata van a foglalkoztatási szervek európai hálózatával, és természetesen az NCO-k hálózatával, vannak még nemzeti koordinációs, illetve kapcsolattartó tisztviselők is, tehát ezek szerepe is egy kicsit átalakul az új hatóság létrejöttével. A feladatkörök földrajzi felosztása is felmerül, Tehát ezt figyelembe kell venni, illetve azt, hogy a portállal kapcsolatos feladatköröket hogyan osztjuk meg. Mm, talán világosabban meg kellene határozni az erőforrások felhasználását, az eurós forrásai vajon nőnek, vagy megerősödnek-e a jövőben, a pénzügyi gazdálkodásra is oda kell figyelni, hiszen megnövekszik a tagállamok adminisztratív terve. Az eurós ajánlásai valamennyi ponthoz elérhetők, ezek a rövid összefoglalóban szerepelnek, amelyeket mindenkinek elküldtünk. Köszönöm. Köszönöm. Mielőtt megadom az utolsó hozzászólnak a szót, az ASP 5G 365-ös teremben ma délután kettőkor egy árnyék előadó ülésre kerül sor. A meghívott szakértők mind részt vehetnek ez. És ott remélhetőleg a felmerült kérdésekre válasz kapunk majd. Alan Foss asszony a Maastrichti Egyetemről érkezett hozzánk, akinek a az európai ügynökségek aszak területe, Kérem rövid hozzászólását most ejtse meg. Thank you very much. What I have been doing in this analysis is basing also my analysis on the common approach for European agencies uh, that was adopted in 2012. 2012-ben fogadták el az erre vonatkozó keretszabályozást. Az ügynökségek szempontjából vizsgáltam ezt az egész kérdéskört. Én alapvetően a, egy dologra koncentrálnék, a névre, a érintettek a stakeholderek szerepére, illetve hogy a munkahogyi hatóság hogyan illeszkedik majd ebbe az egészbe. Lássuk köszönös a nevet. Lenárc úr már elmondta, hogy miért hatóság? Ez nagyon jó kérdés. 2012-ben fogadták el a közös megközelítést, mi szerint a jövőben az ügynökségeket ügynökségnek nevezik majd. Tehát nyilván vannak, akik szeretnék, hogyha ez a szerv, ez a szervezet nagyobb megbecsülést élvezne, nyilván a hatóság név jobban cseng, mint az ügynökség. Ezen túl is lépek akkor ezen a ponton, de szívesen válaszolok később ezzel kapcsolatos kérdésekre. Mi a sajátságos ezen ügynökséggel kapcsolatban? Nos, itt alapvetően az, hogy az érintettek, a stakeholderek hogyan vesznek részt a folyamatban. Van, ahol az igazgató tanácsban találjuk őket, vannak, ahol az ügynökséghez kapcsolódó, de annak részét nem képező testületben vesznek részt, az ELA-ban, tehát a munkahelyi hatóságban. Az ELA-ban a stakeholder csoportok az ügynökség szerves részét képezik, ami mégiscsak elég különleges a többi ügynökséghez hasonlítva. Egyrészt Pilinszki úr, aki egyébként már említett valamit az összetétel kapcsán, nos elmondhatjuk, hogy van már egy ilyen stakeholder csoport, az, hogy a tagállamok képviselője a bizottság a Management Boardban, az igazgató tanácsban, illetve a stakeholder csoportban ülnek az érintettek, a szociális partnerek, ezzel mintha a tripartit jellegét eh, veszíteni el az egész. Ezt is lehet mondani, ugyanakkor a szociális partnerek iránti elkötelezettség hangsúlyozásának egy formájáként is tekinthetünk erre, ami meg egyszerre jó jel. Az Európai Bizottság nem egészen értem, hogy ebben a csoportban miért képviseltetné magát a stakeholder csoportban, illetve az elnöki poszttal kapcsolatban, illetve az ülések kapcsán miért kellene az Európai Bizottságnak ezzel kapcsolatban bármiféle módon véleményt nyilvánítania? Más hasonló stakeholder csoportokat vizsgálva azt láthatjuk, hogy ők maguk az érintettek, a stakeholderek elnökönek, ők menedzserik az egész működését, ezért az írásos verzióban javaslat is tettem arra, hogy hogyan lehetne ezt jobban megváltoztatni végezetül. A meglévő struktúrákkal kapcsolatban a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó szakértői csoport, illetve a platform helyét is átveszi majd ez, az a be nem jelentett munkával kapcsolatos európai platform helyét is, illetve a TB rendszerek koordinációval kapcsolatos adminisztratív bizottságok helyét is. Ebből az egészből lesz egy ELA, az Európai Munkaügyi hatóság, legalábbis a javaslat szerint. Mi az, ami marad? A TB rendszerek koordinációval foglalkozó adminisztratív bizottság, az ugyanezzel a témával foglalkozó tanácsadói bizottság, a munkárok szabad kapcsolatos szakértői, illetve a tanácsadó bizottság, illetve a értelemszerűnek tűnik, hogy a a e, munkaügyi felügyelők, főfelügyelők bizottsága is életben maradna. Alapvetően az Európai munkaügyi Hatóság a jelenlegi struktúrát egyszerűsíteni, ez lenne helyette, amit láthatnak, ezt a piros színnel rajzolt, hát nevezhetjük körnek, de leginkább oválisnak kinéző struktúrát hogyha a feladatokat vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy igenis vannak itt átfedések, tehát a javaslatban ez egyáltalán nem világos. Lássuk akkor a konklúziókat. A következtetéseim a következők. A feladatok tekintetében további egyszerűsítést eh, javasolok, illetve eh, az intézményi rendszer felépítésében. Az ELA talán az intézményi rendszert egyszerűsítik. Kérdés az, hogy ez elége. a TB rendszerek koronációval kapcsolatos adminisztratív bizottsága pontosan milyen kapcsolatban lesz, ez is kérdés. Talán egy alaposabb intézményi átdolgozásra lenne szükség. Én nem vagyok munkaügyi szakértő, de azt tudom, hogy ez egy jól működő, funkcionális bizottság, ez az adminisztratív bizottság, ezért csak nem akar hozzá nyúlni, de talán érdemes még egyszer ezt ezen a ponton végig gondolni. Mik az opciók? Az Európai Munkaügyi Hatóság lesz az átfogó szerve ennek az egész területnek. Beszélnünk kell ugyanakkor a tagállamok részvételéről, hatásköréről, Ez egy nagyon érdekes szervezet lesz európai szempontból, mert az Európai Bizottság rányomja a bélyegét a működésére. Talán érdemes lenne ezt a struktúrát éppen ezért újra gondolni. Vagy a jelenlegi mandátumot lehetne szűkíteni, inkább egy enforcement inspection, tehát egy ellenőrző felügyeletet ellátó, a jogszabályoknak érvényt szerző hatóság lehetne, Juncker elnök úr eredeti beszédében eh, ennél átfogóbb eh, feladatkört eh, képzelt el, de lehetünk szigorúak, és tényleg csak egy ilyen munkaügyi felügyeletként képzelhetjük el, azáltal, hogy világosabban megfogalmazzuk a pontos feladatait és hatásköreit. Köszönjük, hogy rövidre fogták, tényleg egy ilyen kivonatos előadással örvendeztettek meg bennünket. Mindannyiukat. meghívom a kettőkor kezdődő ülésre, amely az ASP 5 G 365-ös teremben kerül megrendezésre, ahol talán kicsit személyesebben és kötetlenebbül tudunk a szakkérdésekről beszélgetni. Illetve őnek is beszámolhatnak arról, hogy, hogy hol tart a munka. Köszönöm még egyszer a, a részvételüket. A következő ülésünkre június 7-én kerül sor 9 és 12.30 között. Köszönöm még egyszer mindenkinek a mai részvételt és érdeklődést. Csodálatos szép és napot kívánok mindannyiuknak!